to London tomorrow morning, so I will, not be there. Will you be here for the vote? No. uh, Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, welcome to the committee. Um, Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretnék emlékeztetni mindenki, de különösképpen a tanácsadókat és a tanácsadókat és az asszisztenseket arra, hogy időnként gyorsan haladunk a napirendben, és vannak benne módosítások. Ma is előfordult ez, Stiller asszony kéri, hogy a 9-es és 10-es napirendi pont sorrendjét cseréljük meg. Mind a kettő esetében ő az előadó, de azért kérte ezt a cserét, mert lehet, hogy ma este neki előbb kellene elmennie. De megpróbáljuk tehát 15 perccel egy picit felgyorsítani a munkát, ezért szeretném figyelmeztetni a képviselőket, hogy másként fogunk haladni, és lehet, hogy egy picit előrébb kezeljük a napi rendi pontokat a megbeszélt időnél, de hát egyébként is csak ideiglenes zap. Tehát most akkor még azt szerettem volna elmondani, hogy a tárgyalások megkezdéséről fogunk szavazni holnap a kötélpálya létesítmények témájában. Antonio López Isturiz volt ennek az előadója, és akkor ezekkel a megjegyzésekkel kérném, hogy fogadjuk el a napi rendet. Köszönöm szépen. Akkor ezt elfogadottnak vesszük. Most mondtam neked, kedves Katrin, hogy a 9-es és 10-es napi rendi pontot felcseréljük, és gyorsabban fogunk haladni. Akkor az elnök közleményei következnek, és először is emlékeztetek mindenkit, hogy az ülést élőben lehet követni az interneten, a webstreamingen, az összes dokumentumok megtalálható az e-meeting programon belül, és egy személyzeti bejelentés. Három és fél éve dolgozott nekünk Júlia Ferger, aki a főtitkár helyettes ö, csapatába igazolt át, nagy öröm volt vele együtt dolgozni, és remélhetőleg most már az új helyén az Inkónak lesz egy újabb hangja, és ez nagyon jó lesz. Köszönjük szépen az összes munkát, különösképpen amit a közbeszerzés kapcsán végzett. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai Parlamentben marad. Például azért is jó lesz ez, mert ha kérdéseink vannak, akkor azt feltehetjük. Elena Mandári részülési szabadságon volt, és most ott ideiglenesen Pablo Zán helyettesíti. Ott vagy, Pablo? Igen, kérjük, hogy álljon fel, hogy mindenkit lássa. Köszönjük szépen! Nos, hát akkor mindenkinek köszönöm. Ezek voltak a személyzeti bejelentések, és ami pedig a lettországi útról készült jelentést illeti, ez 26-a után lesz elérhető, március 26-a után az összes nyelven, most angol nyelven elérhető. Van még egy-két dolog, amely az elnökök értekezletével kapcsolatban érdekes lehet. Van két olyan pont, ami szerintem fontos volt. Egy anyag a triológusokkal kapcsolatban. 26 ajánlást tartalmazott ez a triológusokról, és több szakbizottság elnök, jó magam és mások is úgy érveltek, hogy fontos, hogy a teológusokban megmaradjon valami fajta rugalmasság. Időnként hosszabb ideig tartanak, mint szerettük volna, néha szünetre van szükség, mert esetleg valami információt szeretnénk még begyűjteni, és így tovább, és aggott, aggasztott bennünket az, hogyha ezt a rugalmasságot elveszítjük, akkor ez nem annyira hasznos. Aztán az időbeosztás, illetve a kommunikációs lehetőség, ugye, hogy más érintettekkel tárgyalni tudjunk a triológusok között, ez is fontos, illetve az átláthatóság. Született egy olyan javaslat, hogy a triológus dokumentumokat valami másfajta formátumban is mm, előállítsuk, a négy oszlopos dokumentum helyett, és engem ez egy kicsit meglepett, mert hát a négy oszlopos dokumentum a részletes tárgyalási álláspontokat tartalmazó dokumentum, és ez eddig jó volt. Timmermans úr javaslatáról is volt egy eszmecsere, ez ugye a jobb minőségi jogszabályokról szól, az elnökök értekezlete most nézegette meg ezeket az anyagokat, a parlament elnökétől ugyanebben a témában, de nagyon fontos szerintem az, hogy a szakbizottságok tapasztalatait összegyűjtsük. Tehát nem csak arról van szó, hogy ez most itt egy elnökök értekezetén belüli eszmecsere, hanem mindenkinek a véleményét gyűjtsük össze. Timmermans urat nagyon érdekli, hogy hogyan lehet például a hatástanulmányokat javítani, mondjuk olyan változtatások esetén, amelyeket a jogalkotási ciklus alatt eszközöltek, és én említettem neki, hogy volt egy ilyen alkalom, amikor ez a szakbizottság hatástanulmányt készített az egyik triológus és az utolsó triológus közötti időszakban, mert a tárgyalások során volt egy téma, ami felvetődött, és őt például ez nagyon foglalkoztatta ez a kérdés, hogy mi lenne, hogyha a végső a készfogás előtt, úgymond, az ügy lezárása előtt lenne még egy hatástanulmány, ami azt jelenti, hogy ugye ez lehetőséget biztosít nekünk, hogy tényleg megvizsgáljuk mindennek a hatását, minden javaslatnak a hatását, ami a tanácstól vagy a parlamenttől érkezik. Ezt megnézzük tehát a szakbizottságokban és a, a frakciókon belül is. Ezek voltak tehát a rövid közlemények, és akkor az elmúlt ülések jegyzőkönyveit fogadjuk el, legalábbis ha nem érkezik semmi fajta megjegyzés, akkor ezt elfogadottnak veszem, és akkor a négyes napirendi pont következik. Itt egy tájékoztatásról van szó, a Kolev úr fog beszámolni a háromoldalú tárgyalások állásáról, a, a csomagokról, ut- utazási csomagokról. Köszönöm szépen, a kollégám nem tud itt lenni, Langen úr mondja Coelho úr, és őt fogom képviselni most, tehát az ő képviseletében mondom, hogy konstruktív kompromisszumokat javasoltunk a tanácsnak, egy kompromisszumos csomag született. And the linked travel arrangements, including the correspondent liability in case of insolvency, a fizetésképtelenséggel kapcsolatos felelősség, illetve a csomagok meghatározása, a foglalások témájában születtek ezek. Az úgynevezett végigkattintós foglalások azok olyanok, ahol a nevet például személyes adatokat átvisznek, és kattintásokkal végig tud menni az ügyfél a foglalásig. Itt ugyanis a fogyasztó nem tudja, nem látja, hogy csomagot foglal, vagy éppen csak ennél egy picivel kevesebbet. Ezért ezek a lehetőségek ugyanolyan, ugyanolyan bánásmódban kell részesüljenek, mint hogyha csomagnak számítanának, ugyanolyan védelmet várhat el az ügyfél. És az előadó és az árnyék előadó is hasonló véleményen vannak ebben a témában. Volt egy másik fontos pont, az, hogy az üzleti utazást kivegyük ebből a hatályból. A bizottság javaslata után döntöttünk így. Tehát vannak olyan üzleti utak, amelyek keretszerződéseken alapulnak. És ezeket a kritériumokat könnyen meg lehet határozni, és így a jogbiztonsághoz ez hozzájárul. Azonban vannak olyan tagállamok, ahol a keretszerződés az nem bevett gyakorlat. És a tanács szeretné a kivételt tehát kiterjeszteni minden utasra, tehát az összes üzleti útra. Mi azonban félünk attól, hogy egy ilyenfajta lépést megtegyenek, mert ezzel visszaélésekre adhatunk lehetőséget. Mert így nem lesz meg az a rendszer, ami az utasok jogait védi. Sajnos a tanács nagyon-nagyon rugalmatlannak bizonyult ebben a kérdésben. Az előadó világosan megfogalmazta a véleményét, és elmondta, hogy májusig csak akkor tudunk megállapodásra jutni, hogyha a tanács hajlandó némi nyitottságot mutatni a parlament álláspontja irányában. A kis és középvállalkozások jelentősége nagyon nagy az előadó számára, és ezért úgy gondolja, hogy a kis szállodák és a kis utazási irodák ne legyenek a vesztesei ennek, tehát az olyan utazási szolgáltatások, amelyeket lefoglalnak előre, ne lehessenek csomagrészei, hogyha utólag adnak hozzájuk elemeket, az ne számíthasson csomagnak. Akkor sem, hogyha mondjuk később a helyszínen foglal valaki további szolgáltatásokat. Azért van erre szükség, mert a szállodák nem tudnak majd hasonló szolgáltatásokat nyújtani később, mert nem tudnak mondjuk a fizetésképtelenség esetére megoldást találni. Reméljük, hogy sikerül megállapodásra jutni a tanácssal, és így a letelnökség majd a dossziét a tanácsnak május végén benyújthatja. Viszont a tárgyalásokhoz arra van szükség, hogy a tanács engedményeket tegyen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, azt hiszem, hogy világosan és alaposan beszámolt a kollega arról, hogy hogy haladnak a oldalú tárgyalások. Reméljük, hogy a tanács megtalálja az útját és módját annak, hogy ezeket a keretszerződéseket megvizsgálja meg, akkor sem nem minden tagállammal léteznek ezek, annak érdekében, hogy ezt a különbséget valahogy áthidaljuk. Um, huge amount of work on that. Óriási mennyiségű munka vár ránk ez ügyben Más hozzáfűzni valójuk van -e ezzel kapcsolatban? Senáló asszonyjal folytatjuk. Arról a témáról, mely egyébként holnap fogunk szavazni. Vy jste si dali sluchátka, děkuji. Děkuji za slovo. Köszönöm szépen, hogy megadták a szót, elnök asszony. Mindenek előtt nagyon örülök annak, hogy beszámolhatok arról a tényről, hogy 2015. március 2-án a tanács elfogadta első olvasatban az álláspontját. Ezen rendeletre vonatkozóan, azaz a fedélzeti ikor segélyhívó rendszer és a 112-es hívószám bevezetésére vonatkozóan. És ez az álláspont a parlament álláspontját tekintetbe veszi, illetve az október 8-ai trialóson kialakítottakat. Decemberben kialakult egy kompromisszum a parlament és a tanács között, amelyet itt a mi szakbizottságunkban elfogadtunk, és két héttel ezelőtt ezen szöveggel kapcsolatosan a tagállamok is pozitív véleményt mondtak. Ezt örömmel fogadtam, és ez lehetővé teszi számunkra, hogy gond nélkül eltérjünk a második olvasatra itt a parlamenten belül. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy ez a rendelet egy javaslatcsomag része, melynek célja az, hogy Európában garantáljuk az ICOR rendszer bevezetését, a 112-es hívószem alkalmazását, hogy valamennyi felhasználó térítésmentesen használhassa ezt a számot a jármű vagy az adatország túl teljesen függetlenül. Éppen ezért az új járművek, az új könnyű gépjárművek esetében 2018. december 31-ig úgy kell kialakítani ezeket, hogy baleset esetében automatikusan a aktiválják ezt a 112-es hívószámot. És mindezt az adatvédelem figyelembevételével tegyék meg. Azt kérem tehát, hogy holnap szavazzák meg ezt a javaslatot, mégpedig további módosítások nélkül. Minden prioritás szerepel ebben a szövegben a mi részéről, és azt is garantálja, amit a transzakbizottság kért, illetve az alapjogokkal foglalkozó szakbizottság kívánalmait is figyelembe vette a szöveg. Azt hiszem, hogy a plenárison is kedvező fogadtatásra talál majd a szöveg. Az ICOL rendszer célja a, köz, a biztonság növelése, a halálos balesetek számának csökkenés, csökkentése, illetve az európai közutakon a biztonság növelése. Még egyszer köszönetet szeretnék mondani az olasz elnökségnek, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlament egész tárgyaló tímjének a rendkívül konstruktív és hatékony együttműködését. Köszönöm. Vanessa Polillo from the presidency. Hello, Vanessa. Welcome, Mr. Polillo. Az elnökség nevében Vanessa Polillo. Üdvözlünk itt a szakbizottságban? Szeretnél a tanács nevében valamit mondani? Grazie, Presidente, e buongiorno a tutti. Köszönöm, elnök asszony, mindenkit üdvözlök. Nagyon örülök, hogy ma itt lehetek önökkel, amikor is megvizsgáljuk a tanács álláspontját az IKOL rendelettel kapcsolatosan. Ez egy nagyon fontos jogalkotási elem, hiszen ez fontos előrelépést jelent azt illetően, hogy csökkentsük a halálos balesetek számát az európai utakon, illetve a súlyos sérülések számát, vagy akár a, a közúti balesetek által ö, okozott károkat, illetve a mentőszolgálatok munkáját is megkönnyítjük ezáltal. Nagyon világos, és minden európai polgár számára érthető ezáltal, hogy milyen munkát is végzünk itt az Európai Unióban gyakran nem fordítanak megfelelő figyelmet a munkánkra Európában, és gyakran az átlag európai polgár nem ismeri azokat az erőfeszítéseket, amelyeket annak érdekében teszünk, hogy a polgárok életén javítsunk. De ebben az esetben, ezen vészhelyzeti szem esetén amikor is a járművek rendelkeznek majd ezzel a rendszerrel, nagyon világos lesz, hogy milyen értéke van ennek a rendeletnek, és ez egy világos üzenet valamennyi polgár számára. Szeretném kiemelni azt is, hogy az ezen rendelettel kapcsolatos egyetértés annak a gyümölcsöző együttműködésnek a gyümöl- az eredménye, amelyet az együttdöntés keretében értünk el. Így minden fél be tudta mutatni aggodalmait, álláspontját, és ugyanaz volt a célunk, azaz az emberi élet védelme, azáltal, hogy gyorsan lezárhassuk ezt a jogalkotási munkát. Nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy részt vettem ebben a folyamatban, és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek végzett munkájáért. Az IMKO szakbizottság tagjainak úgy szintén, valamint az elnöknek, ezen kívül az Európai Bizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, hogy megkönnyítette ennek a megállapodásnak a létrejöttét, ezen kívül azért is, hogy meg szerveztük ezeket a három oldalra egyeztetéseket nagyon gyorsan és nagyon hatékony módon. Mindenkinek köszönhet ezért. Thank you. And... Köszönöm. Az Európai Bizottságnak esetleg lenne valami hozzáfűzni valója? Köszönöm. Üdvözöljük ezt a politikai megállapodást, amit a trialógusban sikerült elérni, és úgy érezzük, hogy a kompromisszumos szöveg számunkra jó és elfogadhatónak tűnik. Ugyanakkor Fontos elmondani, hogy az elektronikus segélyhívó rendszer mindig is fontos volt a parlament számára, és most, hogy ezzel a megállapodással tényleg valóságá válhat az, hogy Európában is felálljon egy ilyen rendszer. Köszönjük ezt mindenkinek, főként Senelova asszonynak. Köszönjük. Az árnyék előadókat szólítom. Fusitár. Én azt... Most mindenkelőtt szeretnék köszönetet mondani kollégánknak, Olga Szenalovának. Dicséretes munkát végzett, és köszönetet mondok az elnökségnek, és különösen az olasz elnökségnek. Köszönöm az Európai Bizottságnak is eh, mindazt, amit tett, hogy megkönnyítse ezt a munkát. Ha szükség lenne arra, hogy egy jó példát adjunk az együtt döntésre, amely valóban működött, remek feltételek mellett az érintett felek kölcsönös tisztelete mellett, akkor bizonyosan ez a dosszié egy példa lehetne mindenre. Nos, elnök asszony az ikol életeket, emberéleteket menthet, és egy olyan időpontban, amikor azt mondjuk, hogy több Európára van szükség, nos az e rendszer már ami ezen rendszerek beépítését, installálását illeti, remek példa arra, hogy a több Európa hogyan oldhatja meg hatékony módon az ilyenfajta problémákat, mint például a halálos balesetek számának csökkentése, és hogyan kínálhatunk jobb segítséget a közúti balesetek áldozatainak ezáltal. Nos, Mindaz, amit holnap bemutatunk, majd ez tükrözi ezen erőfeszítéseket. Tudom, hogy a tanács és az Európai Bizottság, valamint a parlament hű lesz a célokhoz, amelyeket meghatároztunk az utakat illetően. Nos, ez az ICOL rendszer európai szintű egységes hívószámmal 2018 márciusától kezdődően bizonyos vagyok abban, hogy megváltoztatja majd a biztonsági helyzetet és a polgári védelmi szolgálatok munkáját Európában. Gratulálni szeretnék, ahogyan Szénalova asszony is elmondotta, amiatt is, illetve örülök annak a ténynek, hogy ez a szolgáltatás csak polgári célokat szolgál, illetve vészhelyzeti helyzetekben kerül majd alkalmazásra. Nagyon fontos az adatok szigorú védelme, amelyeket az észhelyzeteken kívül nem lehet használni, és a magánrendszerekkel semmiféle adatcsere nem lesz lehetséges. Tehát, hogyha nyugodt lehet a lelkismertünk a jó munkánk miatt, ez pontosan egy ilyen ügy, ez példa erre. Köszönöm. And we will be voting in... Rendben, április 28-án fogunk szavazni erről a plenáris ülésen. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki részt vett a munkában. Right, we're gonna move. Rendben. Csodás, azt hiszem tovább is léphetünk. kötélpálya létesítmények érdekfeszítő témája következik. Antonio López Isturiz vált az előadónk. Itt van egyáltalán az ülésteremben? Aztán eszembe jutott, hogy tudtam, hogy itt se lesz. Mert Rosat ezt próbálja hiánya által okozott űrt valamiképpen betölteni. Thank you, Köszönöm. Igazából nem átveszem a helyét, hiszen ő pótolhatatlan, ezért én hogy is pótolhatnám, inkább felolvasója leszek annak a levélnek, amit nálam hagyott. Az utolsó pillanatban valami fontos esemény ragadta el közülünk. Pár perccel ezelőtt kaptam tehát egy szöveget, amit most felolvasok. López Isturiz úr roppantó sajnálja, hogy nem lehet jelen, ezért én tájékoztatom a kollégákat a következő témákról a kompromisszós módosítók ügyében. 141 módosító indítvány érkezett az Európai Bizottság javaslatához, és az IMCO, szak, az IMCO kollégák, IMCO kollégák még 41 módosítást nyújtottak be. Nagyon rendkívül technikai szakmai jellegű jelentésről van szó. Antonio barátom és kollégám nem egyszer, nem kétszer egyeztetett mindazok a kollégák, akik módosító intványokat nyújtottak be. Az indokolt és technikailag elfogadható módosítókat elfogadta, volt azonban néhány, amely nem illeszkedett az uniós jogszabályok harmonizációs céljával. Ezeket nem tudja támogatni Antonio a rapportőrünk. Egy, azaz egy kompromisszumos módosító született mindösszesen, Philip Zsüven nagybecsült kollégánkkal és Misha Dantennel együtt. A kötél pályalétes ítmények fékező rendszerével kapcsolatban, ami lehetővé teszi azt, hogy az új technológiák egymással párhuzamosan létezzenek a piacon a különböző fékrendszerek technológiái. Antonio és a két említett francia kollega eh, a technológiai semlegesség érdekében jutottak erre a kompromisszumos módosítóra, annak érdekében, hogy minden piaci szereplő eh, labdába rúghasson, függetlenül attól, hogy milyen technológiát alkalmaz. Felolvassam? talán föl is olvasom, a kötélpálya létesítmények esetében kettő vagy több fékrendszernek kell lenni, amelyeknek külön-külön, azaz függetlenül is meg kell tudni teljesen állítani a, a mo mozgását ezeknek a fükéknek. Automatikusan kell átvennük az alapfékrendszer helyét, amikor az már nem elég hatékonyan működik. A kötélhez lehető legközelebb kell életbe lépnie ennek a fékrendszernek, a görgőkhöz a lehető legközelebb. A a hagyományos korongos sífelvonókra ez nem vonatkozik, mert ez túlságosan bonyolult lenne. Remélhetőleg konszenzusos alapon tudunk eljárni ebben a szakbizottságban, és meg tudunk állapodni. I think that is it, this. Um, there are also some remarks. Egyelőre ennyi. a módosítókkal kapcsolatban van Isturiz úrnak egy-két, eh, hagyott nekem itt még egy lapot, amiről megpróbálom kisillabizálni, hogy mit akart mondani. Talán azt, hogy Ja igen, szeretnek köszönetet mondani minden kollégának a kiváló együttműködésért, és kéri, hogy támogassák a jelentését. Ennyit szerettem volna címszavakban elmondani. Köszönjük, Róza, mondja az elnök asszony. Tudom, hogy milyen nehéz utolsó pillanatban beugrani valakinek a helyére. Elnézést kérem még egyszer, mondja képviselőasszony. Elnök, tudom, hogy milyen keményen dolgozott ezen a témán, úgyhogy nyilván uh, Antonio is roppantú sajnálja, hogy nem lehetett itt. Lucy Anderson árnyék előadóval folytatjuk. Lucy. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm a néperti kollégáknak és Rózának is ezt a jelentést. Nagyon kiváló munkát végeztek, Antónia is kiváló munkát végzett a színfalak mögött is egyébként a jelentések kapcsolatban. Akkor is, hogyha eléggé szakmai anyagról van szó, nagyon összetett. És bizony vannak ö, következményei, kihat az IMCO munkájára más szakterületeken is. A termékek biztonsága, a biztonság általában, és itt pedig a közlekedés biztonsága, hiszen ez egy fontos közlekedési eszköz. Tehát a biztonság kiemelkedő jelentőségi, különösképpen ugye akkor, hogyha elképzeljük, hogy milyen súlyosak lehetnek egy-egy baleset következményei, volt már erre példa a múltban. Nagyon konstruktívan tudtunk együttműködni ennek a rendeletnek a témájában. Nagyon fontos lesz ez az új rendelet, rendelet gyakorlatilag, amely a jövőben megszületik. A legtöbb ponton sikerült megállapodni, mert ami a módosítókat illeti. Támogattuk a, kom, a kompromisszumos módosítókat. Hát volt több különböző vélemény, amely megszületett. Szerintem a kompromisszum nagyon jó eredmény lett végül. A legtöbb módosítót sikerült tehát elfogadni. Fontos elmondani azt, hogy harmonizációs intézkedésről van szó, de ettől függetlenül az én frakcióm megvizsgálta kicsit részletesebben a parlament álláspontját a termékek biztonságáról, illetve a piacfelügyeletről is. És ezért volt ezért állt elő az a helyzet, hogy a barányossági elv kapcsán nem értettünk teljesen egyet, és a szankciók kapcsán sem értettünk mindenben egyet. Annak viszont örülök, hogy most sikerült egy közös álláspontot kialakítani, és legalább jól állunk ahhoz, hogy a triológusok elindulhassanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm. Tudom, hogy Úrika Rebeszius nincs itt, és nem tudom, hogy van-e aki helyettesíti. Nagyon rövid leszek. Nem nyújtattunk be módosítókat, Magyar Delton úr, az előadó álláspontját támogatjuk, a kompromisszumos módosítókat is, tehát általánosságban támogatjuk ezt a dolgot. Egy-két módosítóval vannak aggájaink, amelyek a kötélpálya működtetőknek több plusz terhet jelenthetnek. Ezzel kapcsolatban majd lépünk, de egyébként nagyon elégedettek vagyunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és a következő árnyékelőre is szintén nagyon örül kéri, hogy Taráncová asszony az előadónak adja át az üzenetünket. A fékrendszerekkel kapcsolatban majd benyújtunk egy módosítót, de végül is az elejétől kezdve folyt, folyt ezzel kapcsolatban az eszmecsere, örülünk, és nagyon konstruktívan tudtunk együtt dolgozni. Reméljük, hogy ez lesz a norma, ez lesz a szokásos eljárás ebben a szakbizottságban. A szavazólisták, a szavazási javaslatokkal elégedettek vagyunk. Nagyon hosszú a szavazólista, hát remélem, hogy sikerül ezen hamar végigmenni, és remélem, hogy a háromoldalú egyeztetések is beindulnak, és hamar sikerül azokat lezárni, elnök asszony. Köszönöm szépen. Hát, hogyha holnap gyorsan akarnak szavazni, akkor kérem jelezzék, hogy szavazhatunk-e majd blogban. Talán ez, jó, ez hasznos lenne, jó lenne, mert akkor blokkokban hamarabb el tudjuk ezt intézni, és akkor Pascal a zöldek képviseletében. Merci Vicky, très très rapidement, d'autant plus. Nem nagyon gyorsan Elnézést, hogy ilyen késedelmesen érkeztem, én is szeretném üdvözölni ezt a munkát, a jelentéstevő részéről remek munka ez, nem nyújtottunk be módosítókat, tehát nem akarok hosszasan beszélni, támogatjuk a kompromisszumot, az jó kompromisszum, és mindenki véleményét figyelembe veszi, úgy gondolom tehát, hogy ez a kompromisszumos gyakorlat mindenképpen magatandó, noha egyes témák bonyolultabbak. Tehát a zöldek részéről nincs gond mindezzel. Thank you, just one Köszönöm szépen, akkor még csak egy megjegyzésem lenne. Nagyon szakmai anyagról van szó valóban, de több millió ember életét érinti hiszen ennyien használják a kötélpálya létesítményeket. Tehát nagyon fontos a biztonság. Tudom, hogy rengeteget dolgoztak azon, hogy kiegyensúlyozott legyen az anyag, tehát hogy ne tehát, hogy a különbségeket is figyelembe vegyék, a történelmi különbségeket, a jogszabályi különbségeket, és így tovább. Tehát nagyon jó, hogy ezt megtették de ki kell hangsúlyozni, hogy milyen fontos ez a téma, és külön köszönetet mondunk az előadónak, csak azért, mert valami nagyon szakmai jellegű nem jelenti azt, hogy nem fontos ez a jelentés. Ezt akartam kihangsúlyozni, és Rozának visszaadom a szót gyorsan. Ennek azt szeretném még röviden elmondani azt, hogy sokan vannak, akik félnek attól, hogy egy újabb rendelet bevezetése megbonyolítja a kötélpálya létesítmények működtetőinek az életét. Hát nem tudom, hogy nem lehetne azt a gyakorlati hozzáállást felvenni, hogy ez most könnyíti majd az életet. Tehát akik az alkatrészekkel és így tovább kereskednek, azoknak az élete nem fog bonyolódni, és a létesítmények működtetői számára sem fog bonyolódni az élet, úgyhogy ezt is kommunikáljuk. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a munkáját. Nagyon-nagyon kiválónak tűnik ez az eredmény, és nagyon gyakorlatiasnak. Köszönöm. Did the commission have any... Kérdezem, mondja az elnök asszony, hogy a bizottságnak vannak-e ezzel kapcsolatban megjegyzései? Szeretne e, egy-két dolgot mondani? Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. The proposals that were accepted by the rapporteur. Uh, we also support the compromise amendment. Tehát csak annyit akartam mondani, hogy mi is támogatjuk a kompromisszumos módosítókat, és egyetértünk azzal, hogy egy új technikai megoldást próbáljunk itt beépíteni, amely hmm, nemrégiben került napvilágra, ugye mindenki tudott erről. Van egy-két aggályunk, az elővigyázatossági elv beépítése egy ilyenfajta jogszabályba teljes harmonizációról van szó, és az összes biztonsági aspektust teljesen lefedi a rendelet, az ilyenfajta rendeletek esetében ez mindig így van. Tehát az elővigyázatossági elv alapelvein túllépni mit is jelent? Az alapvető biztonsági követelményekbe be kell, hogy tartozzon az összes biztonsági szempont, a tudományos szempontból, hogyha hiányzik valami, akkor a rendelet lehetőséget biztosít a hatóságoknak arra, hogy a nem biztonságos termékeket kivonják a piacról, akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy a rendelet előírásainak teljes mértékben megfelelnek. Tehát ez azt jelenti, hogy az összes biztonsági aspektus lefedi a rendelet, és ezért nem kell utalni az elővigyázatossági elvre. Ez a bizottság aggája ezzel a módosítóval kapcsolatban. Köszönöm, elnök asszony. We don't normally take another round. Köszönöm. Az árnyékelőadók és a képviselők általában nem szoktuk elfogadni, hogy itt újabb vitát nyissanak, de hogyha mégis szeretnének reagálni a bizottság felvetésére, akkor ám legyen. Anderson asszony. Még egyszer mondom, nem szoktunk két kört folytni ez ügyben, de most kivételesen, de csak röviden aztán. Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Bizottság felvetésére reagálva Albát körtével nem lehet összehasonlítani. Azt mondta ugyanis, hogy ez egy harmonizációs intézkedés, és hogy minden lehetséges aspektust végig gondoltunk. De ez jogi szempontból nem ugyanaz, mint amikor jelezzük azt az átfogó, mindenen felül emelkedő jogi érvet, ami ezen az egészen túlmutat. Ez egy, egyáltalán nem értem az Európai Bizottság érvelését ez ügyben. Én nem látok semmiféle összeférhetetlenséget, az elővigyázatossági elv teljes mértékben összefügg ezzel a fajta harmonizációval. Köszönjük ezt. Kicsit eh, szokatlan módon jól állunk idővel, ezt talán kihasználhatja a kollégina, eh, négy szem közt megbeszélheti ezt az Európai Bizottság, ami pedig tovább léphetünk a napi rendünkön. Köszönöm mindenkinek. Következő napi rendi pontunk pedig az Európai Energiabiztonsági Stratégia témája következik. Filiz Huszmanova, a liberális frakció nevében a vélemény előadója, akitnek, akit Kalasz asszony próbál majd pótolni. Az ITRE szakbizottság az illetékes, eh, mi csak véleményezzük ezt, 82 módosító indítvány érkezett, kompromisszus módosítókról fogunk most beszélni. Az árnyék előadók egy része még nem érkezett meg, csak néhányan. Igen, Kalasz asszony viszont készen áll, parancsoljon. Mrs. Yusmanova asked me to read these points on her behalf as she could not be here today. Megpróbálok Yusmanova asszony nevében felolvasni egy rövid összefoglalót. Az IMCO szakbizottság hatáskörén belül Hughes asszony úgy érzi, hogy nagyon sikeres volt a munkája. Az önök előtt fekvő szavazó listában lehetőleg minden olyan módosító indítványot megpróbált figyelembe venni, amely erősíti és több több színűvé teszi ezt a jelentést. Öt kompromisszumos módosító készült, az egyes elsősorban azzal foglalkozik, hogy az energiapiac felaprózódottságával valamit tenni kell. Egy hangsúlyozza a harmadik energiacsomag eh, végrehajtásának, eh, hatékony végrehajtásának a szükségességét, illetve az energiaágazati együttműködés fontosságát hangsúlyozza a tagállamok között. A második kompromisszum elsősorban azzal foglalkozik, hogy a piaci integráció hogyan járulhat hozzá a megfizethető energiaárakhoz. A harmadik kompromisszumos módosító az energiahatékonysági intézkedésekkel foglalkozik európai szinten, az európai stratégiai beruházási alap lehetséges felhasználását, a számítástechnika energiaipari felhasználásával kapcsolatban, illetve az energia hatékonysági felvilágosító programokon keresztül a következő kompromisszumos módosító megújuló energiaforrásokkal foglalkozik, gazdasági és eh, környezetvédelmi fontosságukkal figyelembe véve, hogy az energia felhasználás csökkentésének legfontosabb eszközei ezek. Végül, de nem utolsó sorban az interkonnekció, tehát a hálózatok összeköttetése témájában pedig úgy érzi kollégina, hogy mindenkinek a munkája nagyon fontos lehet ez ügyben. Köszönöm mindenkinek, aki segítette a munkáját, a kompromisszumos módosítók elkészültét. Köszönöm. Köszönöm. Tun asszony, aki megint Antónió kalapját ölti fel? Igen, micsoda megtiszteltetés, hogy megint Antónió lehetek, aki a néppárti frakció fele, részéről felelős ennek a témának. Még egyszer hadd kérek elnézést Antónió nevében is, hogy nem tud itt lenni. Köszöni az előadónak, akivel együttműködést, ami lehetővé tette, hogy az összes olyan epp és módosító, ami az IMCO hatáskörébe eh, esik, ezt pozitívan értékelték az előadó által javasolt módosítókat kivétel nélkül támogatja majd a frakciónk, azért, mert konszenzus módon készültek, és ezért kollégám úgy érzi, hogy az eredeti jelentésen jelentősen javítanak, és így az energia biztonság témájában pontosan az IMCO hatáskörébe eső kérdésekben nagyon hasznosak lehetnek ezek. A következőket szeretnék kollégám hangsúlyozni. Egy, egy uniós energia piac létrejöttének egyik elengedhetetlen előfeltétele az, hogy a harmadik csomagot végrehajtsuk, azt a szabályozói keretet, amely egyébként elképzelhetetlen anélkül, hogy a tagállamok között megfelelő számú hálózati összekötetés létesüljön. Másodszorban a Juncker csomagot a néppárt üdvözli, ez egy roppant ambiciózus beruházási csomag, és energiahatékonysági lépéseket is javasol, amelyet az új stratégiai beruházási alapon keresztül kívánnak megvalósítani. A belső piac szempontjából, a fogyasztók szempontjából, illetve általában az unió egészének a szempontjából nagyon fontos kérdés ez, hiszen az energia hatékonyság hosszú eh, távú eh, cél. Ehhez azonban nagyon komoly beruházásokra van szükség, például az épületek energiahatékonysága kevítás érdekében. Ez az építőiparban, főként a kis és középvállalkozások körében rengeteg új állást teremthet. Végül, de nem utolsó sorban, eh, Antonio kollégám szeretné hangsúlyozni azt, hogy eh, mennyire fontos megszüntetni Európában az úgynevezett energiaszigeteket, mert hogyha az ilyen piaci, össz, illetve hálózati összekötetések mindenki számára előnyösek, főként azon fogyasztók számára, akik sokkal megfizethetőbb áron jutnak majd energiához. Köszönöm. Köszönöm, szeretném emlékeztetni a kollégákat, arra, hogy aki, ahol névtáblát látnak, a, a képviselő névtábláját, az valóban a képviselő helye, nem az asszisztensé, különben eh, nagyon összezavarodok itt az elnöki pulpituson, hogyha ezt nem tartják tiszteletben, ezt az egyébként roppant egyszerű szabályt. Nielsen úr csodálatos időzítéssel megérkezett körénk, eh, a szocialisták részéről, a felelős a témának, meg is adom önnek a szót. Köszönöm szépen. Energia, ugye? Energiáról beszélgetünk. Azt hallottam, hogy négykor kerül ez napirendre. Igen, igen, mondja az elnök, de hát ma olyan hatékonyak vagyunk, hogy kicsit előrébb járunk. Köszönöm. Én is azzal kezdeném, hogy mennyire jó volt a kollégákkal az együttműködés ez ügyben és most pedig számítok arra, hogy kiváló kompromisszumokat tudunk majd letenni az asztalra egy ügyben. Meg kell, hogy mondjam, hogy a mi frakciónk számára vannak kulcsfontosságú kérdések, de hát, és örülünk, hogy ezek nagy része szerepel is a szövegben. Ezen a ponton fontosnak tartom megemlíteni az energiahatékonyság kérdését. Néha talán elfelejtjük, hogy ez mennyire fontos, és hogy mennyi mindent tehetünk ezen a téren. Amikor Észak-Svédországban eh, polgármester voltam, azt hiszem nem kell azt részleteznem, hogy milyen hideg ország az én hazám, és hogy mennyire drága a fűteni a házakat. energiahatékonysági tanácsadói hálózattal indult ez az egész 20 évvel ezelőtt Svédországban. Mi lett ennek a végeredménye? Hát az, hogy cégek, magánemberek eh, nagyon fontos tanácsokat kaptak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az, az energiaszámlát, a rezsiszámlát csökkenteni azáltal, hogy az energiahatékonyságot növelik, javítják. Ez persze Csak azért, mert nálunk hideg van, nem feltétlenül drágább felfűteni az embereknek a házukat, csak megfelelő technológiára van szükség hozzá. Még egyszer mondom, nagyon szépen köszönöm a kollégáknak ezt a kiváló munkát, és remélem, hogy majd sikeres lesz a szavazás is. Köszönöm. Annelin? Viki, um, oké, okay, wil nem mijn de... Köszönöm. Jó magam is uh, szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, ahogyan a többi hozzászóló is elmondta, remek munkát végzett a kompromisszumos módosítókkal kapcsolatosan, ahogyan ezt már más kolléga is megjegyezte. Célunk a lehető legszélesebb körű egyetértés kialakítása valamennyi frakció részvételével. Mindez megmutatja az energiabiztonság fontosságát az Európai Unióban. Nos, a módosítókat meg fogjuk szavazni, amelyek nem jelennek meg a kompromisszum ban, de sikerült egy közös álláspontot kialakítanunk. Ugyanis így megmutatjuk, hogy mit is kell tennünk az energiabiztonság érdekében, kevesebb energiát kell fogyasztanunk, csökkentenünk kell a harmadik országoktól való függőséget az energiaágazatban. Ez a polgáraink javát is szolgálja, hiszen ha kevesebb energiára van szükségük, sokkal kevesebb lesz az energiaszámla is. Aztán azt is meg kell nézni, hogy a jog biztonság is megfelelő legyen, és a megújuló energiákat többet kell alkalmazni. A jövőbeli jelentésemben ezen szempontot különösen figyelembe fogom venni. Egy stabil jogi keretre is szükség van az Európai Uniónak a helyes jelzést kell kiküldenie, ami a különböző jogszabályokat, rendeleteket illeti. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek, a kollégáknak és az asszisztenseknek úgy szintén köszönöm. So Mr. Mastalka's not here. Mastalka úr nincs itt, Pascal Durán parancsoljon. Merci beaucoup. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ami elhangzott, az az, hogy az energia és energiabiztonság a központi eleme az Európai Unió azon igényének, hogy nagyon hatékonyan lépjen fel ezen témát illetően. Nos, az energiabiztonság nagyon fontos, mert ugye hiányosak a készletek, aztán itt a szociális egyenlőtlenség ellen is fel kell lépni, hiszen itt a 21. században az energia kérdése a társadalmi egyenlőtlenségek nagy kérdése is lesz. Tehát fontos itt többek között az éghajlatváltozás ellen is fellépni, és nagyon fontos mindez a kkv számára is, a munkáltatók számára, tehát ez gyakorlatilag mindenki számára előnyel jár, hogy az Európai Unióban az energia biztonság, illetve az energia függetlenség nő. Ez nagyon Fontos az utóbbi is, hiszen így számos partnerünkkel egyelőbb feltételek mellett tárgyalhatunk. Nos, ez figyelemre méltó miért a, a, a munka valóban a kompromisszumok kialakításának szándéka vezette, és e, itt mindenképp az volt a jelentéstevő szándéka, hogy egyetértést érjen el, Nos, egy dolog van talán, amelyet a jelentést, nem tudom, hogy kihagyott-e, kifelejtette, vagy szendékosan nem említi. Van itt a 47-es módosításunkban egy olyan kérelem, hogy emlékeztessünk az energiahatékonyság témájára, amely kedvezően hat ki a munkahely teremtésre is, tehát a KKV-k fejlesztésére, és ez a gondolat ez nem jelenik meg a szövegben. Azt hiszem, hogy ezzel a gondolattal valamennyien egyetértünk, tehát jó lenne, hogyha ezt a gondolatot beemelhetnénk a szövegbe, tehát ez a 47-es módosító, amiről itt szó van, ezt a kompromisszumos módosításba jó lenne beleilleszteni, ez volt az egyetlen megjegyzésem. Egyebekben támogatjuk az öt kompromisszumos módosító javaslatot. Are there any other members who wish to take the... Van még valaki, aki szólni kíván? Van. Akkor, ha nincs, akkor megköszönöm az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket, és még egy valamit mondok. Minél inkább sikerül az IMCO kompetenciáján belül tartani ezeket, különösképp, hogyha a fogyasztóvédelmi szempontból tekintjük, ezt annál jobb. Ezt azért mondom, mert a többi szakbizottság mindig mondja, hogy miért szól bele ennyi mindenbe az IMCO, és én emlékeztetem őket, hogy mi vagyunk az a szakbizottság, amely a fogyasztók szempontjából is vizsgálja ezeket a kérdéseket, és a belső piaci szempontból, tehát a fogyasztói szempont ezekben a témákban nagyon fontos, és ezért jó, hogy így járunk el. Köszönöm tehát mindenkinek, és rátérünk a következő napi rendi pontunkra, ez a nyolcas ez pedig a nem nyilvános know-how és üzleti információk, üzleti titkok jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelem. Lára Kolmi az előadó, őt köszöntöm, és a mostani alkalommal 211 módosítóról fogunk beszélni, amelyet benyújtottak a jelentéshez. Ez azt hiszem mutatja azt is, hogy mennyire fontos ebben a szakbizottságban ez a téma, és rögtön át is adom neki a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök azt, hogy nem tudom, hogy a, a jogi bizottságban ennél több módosítót nyújtottak be, úgyhogy ez most akkor itt jó-e nekünk, vagy sem, de hát mindegy. Ma végigmegyünk a kompromisszumos módosítókon azért, hogy sikerüljön meghatározni, hogy vajon kiegyensúlyozottak-e a különböző vélemények. Én megpróbálok majd a 23 kompromisszumos módosítón végigmenni, és hát gyors leszek, és tömör, legalábbis ezt fogom megkísérelni. Az első kompromisszumos módosító a 8-as preambulum bekezdést módosítja, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a minimális harmonizáció fontos, illetve hogy kereskedelmi értéke legyen ennek a know-how-nak. Durán kolléga javasolta ezt, és egyébként a 9-es kompromisszumban is szerepel ez, a 2-es cikkre vonatkozik ez. A második kompromisszum az egy új preambulum bekezdést szól be a szövegbe, ez a tízes számú, és itt is szerepel, hogy fontos a szakszervezetek szerepe a tagállamokban, és velük is fontos a konzultáció. Ezt az aspektust az zöldek és a szocialisták emelték ki. Én gondoltam, hogy nem kell ezt itt megemlíteni, mert tulajdonképpen csak egy-két tagállamra vonatkozik ez, ahol a szerződés, ami nem minden tagállamra vonatkozik, mert eh, se lo ritengono naturalmente eh, sufficiente, sono... mert nem mindenütt van kollektív szerződés. A harmadik módosítóban szerepel egy olyan koncepció, eh, amelyben szerepel az, hogy az emberi jogokat, közérdeket, fogyasztóvédelmet, közegészséget, stb. stb. nem sérthet semmifajta felfedése ilyen jogoknak. A 14-es kompromisszumosban egyébként ez már benne van. Mindenkinek a véleményét, a GUE, a zöldek, a szocialisták véleményét beépítettem. És az a megfogalmazás, hogy a közérdek védelme legyen meg. Egy kicsit lassítson az előadó, kérje a felnök asszony. És jön a négyes módosító, a négyes kompromisszumos módosító. Itt arról van szó, hogy az elévülés időszakát három évben határozzák meg. Ez azért van így, hogy az üzleti titokvédelme meglegyen. A bizottság egy-két évről beszélt, akkor voltak, akik azt mondták, hogy legyen hat év. Szerintem a három év az a kettő között jó kompromisszum, mondhatjuk így. Ez optimális, és aztán ez majd a 15-ös kompromisszumban is szerepel. Az 5-ös kompromisszum megfogalmazza, hogy a hatályba mi tartozik. Nem csak áruk, hanem szolgáltatások is a hatály alá tartoznak. Én beépítettem azt is, hogy olyan szolgáltatásokról és árokról is szó van, hogyha a kereskedelmi titok sérült meg, amikor ilyeneket forgalomba hoztak vagy nyújtottak a preambulum beke- voltak, akik azt mondták, hogy csak a preambulum bekezdésbe tegyük be ezt a hivatkozást, de sikerült megállapodni. A hatodik jobban meghatározza a kereskedelmi titkot, tehát itt nem fogok részletekbe bocsátkozni, mert apróságokról szól. A hetedik az egy nagyon fontos pontra tér ki, szerintem ugye azért fontos ezt elmondani, mert nagyon töredezett az EU, vannak olyan tagállamok, ahol nincs ezzel kapcsolatban jogszabály, vannak olyan tagállamok, ahol meg rettentő szigorú jogszabályok vannak. Tehát fontos, a minimális harmonizációs szintet meghatározni, de hát azokat a tagállamokat, amelyek már szigorú rendelkezéseket vezettek be, nem kell, hogy arra kényszerítsük, hogy ezeket leépítsék, tehát a lehető legjobb jogszabályalkotás módja az, hogy a minimális harmonizációt meghatározzuk, a többiek pedig megtarthatják a saját szigorú szabályaikat, és ez a jó eljárás a mi szakbizottságunkban is. A következő az arról szól, hogy illegális cselekménynek minősítjük ezt a felhasználást, akkor is, hogy aki felhasználta ezt az üzleti titkot, kellett volna, hogy tudja, hogy ez üzleti titok és ennek a felhasználása, megszerzése, felfedése illegálisnak minősül akkor is, hogyha nemzeti vagy európai jogértelmében ez, és hogyha valaki a legitim mandátuma ideje alatt használ fel ilyeneket. A következőre nem térek ki, mert az nem, nem nehéz, a 16-os nem bonyolult, a 16-osban szerepel az, hogy végleges döntésnek kell születnie arról, hogy a kettes cikk értelmében valami valóban üzleti titok jogosulatlan megszerzésének, felhasználásának vagy felfedésének minősül-e. Most rátérek a 17-es módosítóra. Ez egy kicsit szigorítja jogi szempontból azt, hogy ki juthat be a meghallgatásokra. A többire nem térek nagyon ki, mert nem annyira problémás, de itt szeretem volna még a véleményemet elmondani arról, hogy mondjuk a felelősség kit terhel az üzleti titkok jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével kapcsolatban. Szerintem ezt objektívan kell nézni. Az objektív felelősség a legjobb választás. Szerettem volna a liberálisoknak elmondani azt, hogy ha a hanyagságot hagyjuk ki, az nem jó megoldás. Tehát, hogy vagy szubjektívan értelmezzük a lassítson az előadóasszony, Tehát vagy úgy döntünk, döntünk és folytatja az előadóasszony, hogy szubjektív módon értelmezzük a, a felelősséget, vagy pedig azt mondjuk, hogy csak a konkrét cselekvést ítéljük meg. Én ebben az esetben azt támogatom, hogy az objektív elem legyen meg. Tehát nem számít, hogy milyen okból történt a, ez a jogosulatlan megszerzés. Ami fontos az az, hogy milyen kárt okoztak ezzel hogyha túl gyors voltam és nem értettek meg egy-két részlettel kapcsolatban, akkor jelezzék és megismétlem majd ezeket. Elnézést kérek. Én vagyok a, hát igen, olaszul, az egyik árnyék előadó is olasz, tehát lehet, hogy időnként gyorsan beszélek, elnézést kérek. Köszönöm szépen, nagyon hasznos mi próbáljuk követni a szakmai részleteket is, és próbáljuk a módosítók számait és részleteket is. Van időnk, és nagyon jól gazdálkodott az idejével, kiváló munkát végzett, köszönöm szépen, hogy ezt összefoglalta, és akkor Szerzsó Koferátinak mindjárt át is adom a szót, hogy a véleményét elmondja árnyék előadóként. Köszönöm szépen, elnök asszony! Természetes, hogy az olaszok gyorsan beszélnek, én mondjuk kivétel vagyok, úgyhogy ne féljenek tőlem. Az árnyék előadók találkozója után néhány héttel ezelőtt volt ez, kaptuk meg a kompromisszumos javaslatokat. És 23 ilyen kompromisszumos módosító született, ezeket ugye most Komi asszony röviden bemutatta. Ma reggel a szocialista frakció, ugye az előadó és a többi árnyék előadó is megkapta, küldött egy levelet az összes kompromisszumos módosítóval kapcsolatban, és azt elmondtuk, hogy nagyra becsüljük azt a tényt, hogy Lára milyen erőfeszítéseket fektetett ebbe, hogy meglegyenek a kompromisszumos módosítók. Ettől függetlenül el kell mondanom valamit. Én úgy gondolom, illetve mi úgy gondoljuk, hogy a szocialisták számára a legfontosabb elemek továbbra is vagy nem lefedettek, tehát nincsenek megoldva, vagy pedig csak részlegesen vannak meghatározva. Tehát ezért sajnos nem értünk egyet. Különösképpen többször is az eszmecserék alatt felhívtuk a figyelmet arra, hogy mik a számunkra fontos aspektusok, és hát négyre gyorsan emlékeztetnék mindenkit. Az első ugye annak a szükségességét, hogy világosabban fogalmazzuk meg, hogy a know-how, illetve az üzleti tapasztalatai a dolgozóknak nem lehetnek kereskedelmi titkok, nem minősülhetnek kereskedelmi titoknak, és ezek nem szerepelnek egyik kompromisszumos módosítóban sem ez a, ezek a megfogalmazások. A második dolog sokkal világosabban meg kellett volna fogalmazni, hogy mi is ez a, a közérdek, illetve az, hogy ez az első, ami érvényesül, és a közigazgatásban is kellett volna erről világosabban beszélni. A harmadik dolog, szerettünk volna sokkal precízebb megfogalmazást arról, hogy akkor most mi a kereskedelmi titok, illetve mi ennek az illegális megszerzése, tehát a kompromisszumos módosítókban nem elég pontos a definíció szerintünk. És a negyedik dolog, Az pedig az, hogy nincs meg a véleménykifejezés, illetve az információszerzés szabadsága, illetve ennek védelme. Most ehhez még gyorsan egy-két dolgot hagyd tegyek hozzá. Például a kettes cikk. Ebben a cikkben nem szerepel, ugye az, hogy volt egy ilyen kérdésünk, hogy a kereskedelmi érték, illetve a gazdasági érdek fogalmát beemeljék a hármas cikkben, ugyanúgy, ahogy a hármas cikkben ez megvan, és a kompromisszumos in, ö, módosító nem veszi figyelembe ö, egy módosítót sem, ami számunkra nagyon fontos volt, például a 93-as, a 109-es, a 110-es. Ezek a módosítók mind az illegális, tehát az ilyen titok illegális megszerzésével foglalkoznak, és arról, hogy ez milyen gazdasági kárhoz vezet arra gondolunk, vagy úgy gondoljuk, hogy a négyes cikk megfogalmazása az még át kell, hogy változzon, mert nem olyan nem megfelelő. A 121-es és 122-es módosító volt, amit mi benyújtottunk arról, hogy az információ közétételenek milyen hatása van, vagy a 123-asban szerepel a közérdek, és ezeket jobban figyelembe kellene venni. És aztán többször beszéltünk arról, hogy a 4-es 5-ös módosító szintézise milyen fontos, és vannak még más pontok is, amelyek értem, amelyekben eltér a mi véleményünk. Tehát jelenleg az egésznek a lényege, a kulcsa, a legnagyobb véleménykülönbség, a mi véleményünk szerint, az ez, amit elmondtam, tehát azt szeretném kérni az előadó asszonytól, vagy kérdezni, hogy nem, szerinte nem lenne hasznos mondjuk a szavazást esetleg egy picit elhalasztani, mert már a jövő hét elejére van ez kitűzve, és az én véleményem szerint, hogyha ezt megtennénk, akkor lehetővé tenni még a további munkát. Hát túl rövid ez az idő ahhoz, hogy a szavazásig közelíteni tudjuk az álláspontjainkat ezekben a kérdésekben, amelyeket én jeleztem. Tehát csak akkor lehetne ezt elérni, hogyha több időnk lenne az eszmecserére, mert akkor talán sikerülne valami fajta kompromisszumos megoldásra jutni. Hogyha az időket sikerül megerősít, meg visszaigazolni, mondjuk több időnk lenne, akkor másképp megyünk szavazni, hát hogyha marad a szavazás a jövő hét elején, akkor uh, így. So I'll go round all the shadows and take... Akkor menjünk körbe a házárnyék előadókon. Elsősorban a szavazás időpontjának a megváltoztatásával kapcsolatban. Amit általában nem szívesen teszünk meg, már csak azért sem, mert a titkárság irodáit átépítik húsvéti szünetben, úgyhogy ez megnehezíti a dolgunkat. Az ECR frakció nevében McClarkin, Emma McClarkin. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm az előadónak is azt a munkát, amit valóban végez a frakciónk, illetve a szakbizottságunk érdekében. Fontos, hogy az üzleti titkokkal kapcsolatos európai megközelítés azt jelentse, hogy rendelkeznek az európai cégek a megfelelő garanciákkal, ugyanakkor nagyon fontos éppen ezért az, hogy a kereskedelmi vagy üzleti titkok fogalmának a meghatározására odafigyeljünk. Erre utal a vonatkozó módosítójavaslatom is. Egy másik fontos terület ez a esetleges peres eljárások során nagyon fontos védeni az üzleti titkokat. A 17-es módosítóindítvány pontosan erre utal. Úgy érezzük, hogy egy hosszabb időszakot állapítunk meg, az mindenkinek az előnyére szolgál, évekig is eltarthat, amíg összeáll egy peres ügy. Éppen ezért erre megfelelő időt kell biztosítani. Hogyha lerövidítjük azt az időt, az elévülési időt, akkor alapvetően ezzel arra ösztönözzük az embereket, hogy rövid távú átmeneti intézkedéseket hozzanak. Olyan esetben is, bírósághoz fordulnak, amikor lehet, hogy kiderült volna esetleg, amikor összeállították a peranyagot, hogy igazából nem is volt igazuk. Tehát szeretnénk, hogyha a 15-ös kompromisszumot újra megközelítenénk, hiszen a frakció számára ez jelenleg nem elfogadható. De természetesen mi szívesen össze együttműködünk egy ilyen megoldáson. Persze a védelem szintjét nem akarjuk európai szinten csökkenteni, egyes üzleti titokbirtokosok esetében az elévülési idő a 15-ös kompromisszum értelmében a védelem csökkentésével járna, és az ECR frakció úgy érzi, hogy ez a javaslat alapjával ellentétes. De a kompromisszum készségben nincsen hiány részünkről, ezért nem akarjuk, hogy a személyes véleményünk esetleg egy kompromisszum gátját képezze. Köszönöm. Thank you. Kai Callas, the Liberal Group. Uh, thank you. And thank you uh, uh, to the rapporteur of uh, the draft uh, compromises. Uh, but, uh... Köszönöm szépen. Nos, a kompromisszumok kapcsán úgy tűnik, hogy az E, e, árnék előadók ülésére sor került, a szocialista frakció képviselője is utalt egy árnék előadó ülésre. A kompromisszumos módosítókról nem beszéltünk, vagy ha volt is ilyen ülés, akkor engem nem hívtak meg. Akkor múlt héten kaptuk meg a kompromisszumos módosítókat, de én nem tudtam róla, hogy erről már volt szó. A kompromisszumok egy részét tudjuk támogatni, vannak amelyek aggasztóak számunkra. A hármassal kapcsolatban egyetértünk az előadó megközelítésével, miszerint fel kell sorolni azokat a közérdekeket, amelyeket meg kell védeni. Itt akkor a négyes cikkben a bizottság javaslatának szövege marad meg? Tehát ezek szerint? A premulum megkezdésben eh, világosan próbál fogalmazni az előadó, a 17-es preambulum bekezdés, 52-es módosítóindítvány, és eh, hasznos lehet. Nos, az Európai Bizottság két évet javasol eh, Hogyha az elévülési időszak hosszabb lenne a javasoltnál, akkor elhúzódna a, a védelem. Ezért az ön érve, kedves kollégéna, pontosan az elkező irányba mutat, hiszen ez meg meglehezíteni vagy elhetetleníteni ezt a fajta jogvédelmet. A minimális harmonizáció, ezt már sokszor elmondtam, Nos, én szeretném, hogyha a bizottság javaslatánál maradnánk, hiszen hogyha a kollégák többsége ezt ellenzi, a 2-es, 3-as, 4-es cikket, a, tehát az elévülési időt talán harmonizálhatnánk, hiszen hogyha a célunk az, hogy egyforma, egyen szabályok legyenek, mert komolyan gondoljuk azt, hogy az európai cégek nem tudják eh, a sok tagállami cégot egyszerűen értelmezni és összeegyeztetni, akkor mégiscsak ez kell, hogy legyen a célunk. Bizonyos fajta mm, rugalmas érzőben az ugyanakkor elképzelhető. A jogsértő termékekkel kapcsolatos eh, definíció ügyében eh, a characteristics az jellemző szó zavaró. A 12-es kompromisszummal folytatnám, hogyha a köztestületekre való utalást is bevesszük ide, az nem feltétlenül célvezető. Az ALDE módosítója pontosan ide vág. Az négyes cikk előtt utalunk a tagállami és az uniós jogra, disclosure of trade secrets is lawful adds more confusion than... Azt hiszem, hogy ez nem e, egyszerűsíti, hanem bonyolítja a helyzetet. A 18-as kompromisszummal kapcsolatban fontos, hogy az üzleti titok tulajdonosa vagy birtokosa be tudja bizonyítani azt, hogy e, valóban szó volt üzleti titokról, aztán majd e, eldönti a bíróság ezt Ezt egy dokumentumban szerintem egy irányelvben nem lehet ehm, így definiálni, nem végezhetjük el a bíróságok munkáját. A 18-as kompromisszumban nem kellene szerintem azt állítanunk, hogy megfelelő bizonyossággal, ez a megfogalmazás teljesen felesleges. Az ALDE 190-es vagy 119-es módosító indítványát ajánlom az önök figyelmébe ezügyben. Remélhetőleg lesz majd, sor kerülhet majd egy árnyék jelentéstevő ülésre, ott tényleg tudunk erről beszélni, és oda engem is meghívnak. Mr. Kofrati and, and, and, and Madam Comey would just like to clarify that I don't believe there has been a, a, a shadows meeting. So let... Szeretném azt tisztázni, hogy nem volt ilyen e, e, e, árnyékeladó ülés. La riunione degli shadows. Szeretném megnyugtatni a kollégát. Két héttel ezelőtt volt az árnyék tevői ülés, és ön ott volt ezen, én pedig nem voltam jelen, magánjellegű problémám akadályozott meg ebben, semmiféle ülés nem volt, csak olaszok részvételével garantálhatom önnek, hogy teljes respektusommal elmondhatom, hogy Larakomi álláspontjai a lehető legjobban eltérnek az enyémtől, és az bármiféle köztünk lévő kommunikációt megakadályozott, amely az és az üléseken kívül van. Mr. Mastalka. Köszönöm szépen. Mastalka úr nincs itt, de itt van Pascal Dürán az ördek nevében. Wow. Je vraiment. Köszönöm, elnök. Azt mondom, most harmadszor szólok hozzá, és eh, az a benyomásom, hogy túlságosan sok minden hangzott itt, már elmondtam a múltkor is, eh, hogy van egy kellemetlen érzésem eh, ezen jelentéssel kapcsolatosan. Nem ami a jelentéstevő munkáját illeti nyilvánvalóan, hanem az a szellemiséget illetően, amely ezen jelentés elkészítésekor uralkodott. Úgy vélem, hogy az üzleti titokkal kapcsolatos jogszabályok célja az, hogy a KKV-kat védje, a kisvállalkozásokat, amelyeknek nincs az a kapacitások, mint a multiknak, hogy a saját gyártási titkaikat és a többi megvédjék. Ezzel semmiféle gondom nincs. Kiindulópontban az volt az érzésem, és erről vitáztunk is a bizottsággal, hogy nagyon sok nemzeti jogszabály van, amely ilyenfajta védelmet, a know-how vagy egyéb védelmet irányozza elő, a harmonizáció logikáját és a védelmi logikáját követve egyes jogszabályokban nincsenek meg ezek az elemek. Nos, most nagyon nyugtalan vagyok, mindig is félek attól, hogy ez a szöveg esetleg eltér az eredeti céljától, és esetleg a multik használják majd fel, például gyógyszergyártó cégek, amelyek már nem nyújtanak be szabadalmakat, hiszen ez lehetővé tenni a generikus gyógyszerek létrehozását, és az üzleti titok révén ezen multik megőrizhetnek számos gyártási folyamatot saját maguknak, és megtilthatják a generikus gyógyszerek kifejlesztését, és ez nagyon súlyos dolog lenne az egészséggel kapcsolatos költségek okán. Nos, tehát az, hogy ezt az aggodalmat megszüntessük, és a rossz szándékú visszaéléseket megakadályozzuk ezzel a szöveggel kapcsolatosan, az az lenne, hogy azt a logikát követjük, amely a kiinduló pontban létezett, és amely a bizottságé is volt, ez egy kiegyensúlyozott kiinduló pont volt. Nos, most ahelyett, hogy világosan meghatároznánk az üzleti titok fogalmát, és kizárnánk azokat, amelyek nem üzleti titkok, itt ugye a munkavállalók jogairól, azok mobilitásáról is szó van, az újságíróknak való információ nyújtásról és a többi. Tehát ezeket ki kellene zárni ezen szövegből, hiszen vannak más irányelvek, amelyek ezeket az eseteket kezelik, vagy vannak nemzeti jogszabályok, például a szociális jogok tekintetében. Nos, ehelyett, hogy ezt világosan meghatároznánk, itt a jelentés annyira határozatlanul fogalmaz, hogy az az érzésem, hogy itt bármi beletartozhat az üzleti titok fogalmába akár itt a szociális jogok, vagy a versenyjoggal kapcsolatos problémák, bármi beletartozhat ide, és én számos módosítót benyújtottam, mert ha nem értünk egyet azzal az okkal, hogy miért is van szükség ezzel a, erre a szövegre, akkor szerintem semmiféle kompromisszumot nem tudunk kialakítani, és ezt sajnálnám. nem Noha, meg lehet próbálni kompromisszumot találni, ahogyan ez az előző témákkal kapcsolatosan is megmutatkozott. Nos, én nem fogom itt kommentálni a kompromisszumosokkal kapcsolatos gondolataimat, ezt a jelentéstevő ismeri egyébként, de szükséges lenne az üzleti titokkal kapcsolatos eredeti gondolatra visszatérni, tehát itt a gyártási folyamat, vagy a keres kereskedelmi folyamatok tartoznak ide be, és mindazt kívül kell hagynunk a szövegen, amely például a fogyasztók vagy a munkavállalók tájékoztatására vonatkozik, vagy akár az európai polgárok tájékoztatására általánosságban. Köszönöm. Okay, I wonder if the commission would like to say anything. Nem tudom, hogy a bizottság akar-e valamit mondani. González úr, akkor köszönöm. Köszöntjük. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság Szeretném megköszönni a szakbizottságnak az eszmecserét, ami zajlott, nagy érdeklődéssel követtük ezt, több érdekes javaslatot fogalmaztak meg, és reméljük, hogy az eszmecsere végkimenetele majd gazdagítja az eredeti javaslatot. Egy-két felvetésre szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét, talán egy-két olyan elemre, amelyek fontosak voltak a javaslatban. Az egyik az az, hogy itt semmifajta exkluzív joga nem születik senkinek semmilyen információhoz, ezt szerettük volna kiemelni, mert időnként ez elhangzik a vitában. Tehát, hogyha van egy olyan információ, amely már ismert és amely elérhető a hétköznapi ember számára, és az újra felhasználható. Aztán az irányelv nem korlátozza a független felfedezést sem, az irányelv tehát megengedi a visszatervezést, a már a piacon már lévő termékek visszatervezését. Aztán voltak olyan módosítók, amelyeket nem emeltek be a kompromisszumos módosítókba, ez elhangzott, és hogy ez itt korlátozza ezt a fajta szabadságot, szeretnénk kiemelni, hogy talán fontos lenne erről elgondolkodni. És még valamit szerettem volna említeni, azt, hogy az irányelv javaslat az nem akadályozó semmifajta módon nem más alá a meglevő jogszabályokat arról, hogy a közérdek esetén fontos bizonyos információkat nyilvánosságra hozni, tehát a közhatóságok erre kötelesek. Végül pedig emlékeztetnénk arra, hogy a bizottság javaslata szerintünk jó kiegyensúlyozott volt, és a legtöbb módosító egyébként erre fajta az egyensúlyra épít, ezért nagyon hálásak vagyunk, köszönjük szépen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, én emlékszem, amikor a bizottság eljött hozzánk, és bemutatta ezt a javaslatot. Akkor nagyon határozottan érveltek amellett, hogy sokszor előfordul, hogy az egy piacon nem lépnek ezek a cégek, mert félnek attól, hogy mi történik, hogyha az üzleti titkuk felfedésre kerül, akkor nem tudnak semmifajta eljárást indítani, ami megvédeni őket és ezzel a javaslattal állt elő a bizottság annak érdekében, hogy az ilyen jogsértések esetén védelmet kapjanak a cégek. Tehát, hogy ez az egész itt arról szól, hogy a, az üzleti titkokat védjük, és nem pedig arról szól, hogy mi minősüljön üzleti titoknak, mi nem minősüljön üzleti titoknak, és így tovább. Én nagyon jól, világosan emlékszem az eredeti érvelésre, amit a bizottság itt elővezetett, hogy sokszor határon túl nem kereskednek, nem lépnek ezek a cégek azért, mert félnek akkor, hogy mi történik, hogyha az ő üzleti titkuk a fény derül, és akkor nem tudják magukat megvédeni, milyen, nincs semmifajta eljárás. Tehát itt a védelemről van szó, az egy picit más téma, mint azok, amelyeket itt többen felvetettek. Emlékeztetném a kollégákat, hogy azért, mert egy módosító mondjuk nem szerepel a kompromisszumos módosítóban, ez még nem jelenti azt, hogy arról nem szabadunk, tehát szavazunk, szavazunk az összes többiről is, Nyilván sok módosítót lefednek a kompromisszumos módosítók, és hogy vannak egyebek is, tehát nem jelenti azt, hogy kimarad egy olyan módosító, amelyet nem fedett le egy kompromisszumos módosító. Nyilván szavazni fogunk arról, ami nincsen benne a kompromisszumban. Tehát az összes olyan módosítóról szavazni fogunk, mindenkit megnyugtatok. Megköszönöm a bizottságnak ezt a kiegészítést, az előadónak pedig még azt a lehetőséget felajánlottuk, hogy a szavazás dátumát kicsit megváltoztassuk, tehát most akkor április 23-ára át lehetne ezt tenni, hogyha ő így kívánja. Mondjuk egy kicsit kockázatos, a titkársággal itt beszéltünk, hát reméljük, hogy minden sikerül elsimítani. Nagyon professzionálisan dolgoznak, de hát nem tudom, hogy ugye mekkora nyomás lesz a titkárságon, hogyha ezt 23-ára tesszük, ugye ott van húsvét, a, tő, a türkisz hét és így tovább, és ugye hogy férjünk mi az iratokhoz, mint képviselők, és így tovább. De hát nyilván, hogyha a belső piaci bizottság a hangját hallatni szeretné, akkor nyilván a júri szakbizottság előtt kellene, hogy szavazzunk, mert a júri szakbizottság a felelőse ennek a témának. Most visszaadom Lára Kominak a szót. Oh, sorry.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 Kivéve, hogyha a bizottság még akart valamit mondani, de úgy látom, hogy nem. Yeah, uh, only because we... Um, ok, noi stiamo poi cercando per la data, perché probabilmente... Nos, uh, ami az dátumot illeti, nekünk uh, lesznek tanulmányi napjaink a néppárt részéről, tehát talán egyeztethetünk majd. Ami a szavazás elhalasztását illeti, egyetértek, uh, hogy megtaláljuk a lehető legjobb megoldást. Nem azért, mert félek attól, hogy szavazzunk, és esetleg kockázatos többséggel győzzünk. Nem ez érdekel, a célunk az, hogy előre vigyük ezt a dossziét, és aztán a jogi szakbizottságban vitatják majd ezt meg. És szeretném biztosítani kollégáimat, nos, ami Kofferati urat illeti, hát a párttal sem értek, az ön pártjával sem értek egyet, tehát egyáltalán semmiféle személyes találkozó nem volt köztem és Kofferati úr között mindenki szemére nyitott kell, hogy legyen a párbeszéd az intézmények szintjén és a személyek szintjén is. Nos, mindezek előre bocsájtásával néhány gondolat a korábbiakat illetően, ami a munkavállalók mobilitását illeti. Nem csupán csak beépítettük a preambulumok közé, hanem a cikkek közé is, tehát ezt átvettük a szocialistáktól, ezt a gondolatot, és valorizáltuk. És ami pedig az emberi jogok kérdését illeti, tehát a véleménynyilvánítás szabadságát, nagyon sok pontot átvettünk, amelyek kezdetben nehézségeket jelentettek, és itt ezeket beillesztettük a preambulum bekezdések közé, ami egyrésztről itt a Durán-féle javaslatot illeti, másrészt a kooperatív féle javaslatot, amelyek eléggé eltérőek voltak, ott nagyobb egyetértés alakult ki aztán a kompromisszumokat, illetve ezeket mind beillesztettük, hogyha mások, mások ezeket a cikkekbe akarják beépíteni, az egy másik kérdés, erről még tárgyalhatunk. Ami pedig a célkitűzést illeti, a vállalatok versenyképességéről is szó van. Itt beszélünk a növekedésről, van számos rendelet, javaslat, a Juncker terv, a beruházási terv és a többi. Nos, itt az üzleti titok esetében esetleg a bürokrácia növekedését től is tarthatunk. A célunk a munkavállalók, a polgárok védelme, illetve azok, akik kreatívak és innovatívak, Másrésztről pedig a minimális harmonizáció szintjét kell elérnünk. Hogyha egy ország erényes és jobb jogszabályai vannak, hát az remek, de ne penalizáljuk, és ne kényszerítsük arra, hogy vissza kell, hogy visszalépjen. Nos, a szavazás elhalasztását illeti a titkárság igencsak türelmes, mert előzetesen köszönetet tett mondok, ugye itt a húsvéti szünet után kell majd egy olyan dátumot találni, ami mindenki számára megfelelő. Can I suggest therefore that we... Éppen ezért azt javasolnom, hogy keresünk egy másik napot, és hogyha nem találunk másikat, akkor maradjunk a jövő hétnél. Kicsit a szokásosnál is jobban haladunk, úgyhogy Tízes napi rendi ponttal folytatjuk. Um, so just so you know, um, those of you who weren't here at the beginning, we're going to take... Akik nem voltak itt az elején, azoknak a kedvéért elmondanám, hogy a tízes és a kilences napi rendi pontot megállapodtunk, hogy felcseréljük. Fontos, hogy az előadónk el tudjon menni időben, mert az Európai Parlamentet fogja képviselni. Tízes napi rendi pont. A szerzői jogok harmonizált és kapcsolódó jogok harmonizációjával kapcsolatos véleménytervezetet a Jogi Szakbizottság saját kezdeményezési jelentésével kapcsolatban. Júlia szerencsénkre pótagja a mi szakbizottságunknak is, ezért itt van ezen a vitán is. 82 undosító indítvány érkezett az IMCO véleményhez. Ketteni Steinernek adom meg elsőként a szót, hogy erről a 82 pontosító indítványról beszéljen. Köszönöm. Remélem, hogy rövidre tudom fogni. Az árnyék előadókkal múlt héten nagyon gyümölcsöző volt az a szülésünk. 82 módosítóról kellett beszélni, valamivel kevesebb, mint az 550, amit a Júri szakbizottságban Júri jelentéséhez nyújtottak be. Ezzel is könnyítették a kollégák az eh, életemet. 11 kompromisszumos módosítót készítettünk, Van néhány, amelyről már sikerült teljesen megállapodnunk, vannak olyanok, ahol a, a szöveget kell filmíteni, van, ahol a tartalmon is dolgozunk még. Minél többet dolgozunk ezeken, annál valószínűbb, hogy jövő heti szavazásra, 21-i szavazásra sikerül kompromisszumra jutnunk. Az Európai Bizottság képviseletében eh, eh, érkező szakértők úgy látom még nem érkeztek meg. Az IPR Enforcement szakértők már itt vannak, de a szellemi tulajdonjogok szakértői itt vannak, de a szerzői jogok szakértői még nem érkeztek meg. Az Európai Bizottságnak is fontos lenne tudni, hogy hogy állunk kompromisszumok ügyékben, illetve az ő is meghallgatnánk. részlet, mielőtt részletekbe mennénk, annyit elmondanám, hogy magáról az eljárásról beszélnem kell. Akik kompromisszumokon dolgoztak, azoknak köszönöm a munkáját, főként a titkárságnak vagyok hálás. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy a kollégák elmondják, hogy nekik mik a fennálló problémáik, aggodalmaik, a titkárságnak jutassák ezeket a szövegeket, annak érdekében, hogy jövő hétre valóban e dosszé ügyében 11 kompromisszumos módosító sikerrel elkészül. Köszönöm. Eva Pánova. Párnova kolléga. Köszönöm, megköszönöm az előadónak a javasolt kompromisszumos módosítókat. Azt hiszem, amikor a copyrightról beszélünk az információs társadalomban, akkor nagyon sok fél érintett. És pozitív dolog, hogy az általunk elért kompromisszumos módosító tükrözik ezeket a vélemény, különböző véleményeket. Abban is bízom, hogy a végső szöveg kiegyensúlyozott lesz, és így, amikor a mi véleményünket megkapja a Júri szakbizottság, akkor ez majd gazdagítja az ottani jelentési szöveget. A múlt héten Strasbourgban nagyon jó ülésen vettünk részt Cseller asszonynal és az árnyék előadókkal, itt megbeszéltük a kompromisszumos módosítókat, és szerintem az előadó asszony kiváló munkát végzett. Remélem, hogy holnapra meg lesz a végleges verziója valamennyinek. A néppárti módosítók közül nagyon sokat befogadták Rózetunnak, Zsüven Ferhelyen kollégáknak, Antonio Lópeznak, Korácsa és Gálpár Szildikónak is köszönetet mondok a hozzájárulásért, és nagyon eh, Hálás vagyok a szakbizottsági kollégáknak is, akik eh, közös módosítókat nyújtottak be, eh, elnökasszony, Kelesz és Dalton urak, illetve maga az előadó, hogy néhányat említsek. A véleményben szereplő témák közül az egyik az az, hogy olyan jogalkotási javaslattal kell élni, ami frissíti a copyright szabályokat, a technológiai fejlődésnek megfelelően. Tehát, hogy a digitális korszaknak megfelelő legyen ez a definíció, és így tovább, valamint a fogyasztók, a jogtulajdonosai, a megteremtői felhasználóinak az érdekeit egyformán képviseljük, az A1-es kompromisszum ezt jól tükrözi. És ugye még egy, hogy megfelelően védjük a copyright jogokat úgy, hogy a jogsértésekkel szemben felvesszük a harcot, ez is fontos. Vannak még módosítók, amelyek javíthatnak a szövegen jelentősen, például a 13-as, Zsöven nyújtotta ezt be, aztán a 22-es, a 31-es, és szerintem a jelentésnek foglalkoznia kell a szolgáltatások hordozhatóságával is, ez egyébként a 51-es néppárti módosítóban szerepel. Van egy javaslatom, ezt majd később írásban elküldöm. Ez arról szól, hogy új bekezdést, bekezdéssel egészítsük ki a szöveget, ezt el tudom mondani, hogy mi lenne ennek a szövege. A 79-es módosítót egyébként már benyújtottuk, a copyright szerepéről az információs társadalomban, itt a versenyjogról van szó, és kiemeli azt, hogy egészséges versenyre van szükség, de az intellektuális copyright jogokat védeni kell, mert ezek az üzleti vállalkozások működéséhez elengedhetetlenek. Zárásként köszönetet mondok minden kollégának, akik együttműködtek velem, és örömmel várom a végső kompromisszos módosítókat. Köszönöm, és jó utat kívánok az előadóasszonynak. I'm Köszönöm. A bizottság szakértőjéhez fordulok, talán mindkét résztimához hozzászólnának? Elnök asszony, Maria szerzőjogi szakértő, jó lenne, ha itt lenne. Még nem érkezett meg elnök asszony, de úton van. Jó lenne, hogyha meghallgatnánk őt. Szeremi tulajdonjogi szakértőkre lőcsölni a, a, a, a szellemi tulajdonjogi szakértőkre lőcsölni a szerzőjogi aspektusokat szerintem nem lenne tisztességes. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Mi is üdvözöljük a jelentést és a jelentésben szereplő témákat. Véleményünk szerint a kompromisszumos módosítók többsége a jó, örülök annak, hogy a digitális termékekre vonatkozó ö, módosítónkat sikerült beépíteni, ez a geoblocking ö, téma. Fontosnak tartjuk, hogy a fogyasztók tisztában legyenek azzal, hogy milyen korlátozásokat ö, jelent az egyes licenszek apróbetűje. Ez ügyben szeretnék szerettünk volna kicsit távolabb vagy messzebb jutni, de hát ezzel is elégedettek vagyunk. Az egyik kompromisszum problémás csak mindösszesen számunkra, ami a könyvtárakkal és más közszolgáltatásokkal kapcsolatos. Online hozzáférés olyan termékekhez, amelyek jelenleg eh, nyomtatáson kívül vannak, vagy nem elérhetőek. A megfogalmazás ennek nem elég világos, nem elég tiszta, és attól tartunk, hogy a, a szerzőjog tulajdonossának a jogait ezt kikezhetné. Tehát, hogyha egy világosabb megfogalmazást találunk, akkor ezt is el tudjuk fogadni, és alapvetően az szakbizottság eddigi munkájának irányával nagyon is elégedettek vagyunk. Köszönöm. Na Golda. Uh, thank you. Thank you. Elnézést mondja az elnök, Golga kollega, kedves kollégák, nagyra becsült eh, előadóasszony. Köszönöm a munkáját a kompromisszumos módosítók tekintetében, ez nagyon jó. van a kompromisszumos módosítók csak egyensúlyozottak, de azért van némelyiken még javítani való. Gondolok itt a hármasra például meggyőződésem, hogy a szerző és szomszédos jogok nagyon fontosak, hiszen ez az új termékek és szolgáltatások forgalomba hozatalát segítik, ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy a szerzői jog reformja a fogyasztói szokások változását is tükrözze. Ez nem jelenik meg egyelőre a hármas kompromisszumos módosítóban. Az ötös kompromisszum a területi megszorítások piaci fragmentációhoz vezetnek, éppen ezért e tekintetben szerintem határozottabb megfogalmazásra lenne szükséges ötös kompromisszumon. Lássuk a hatosat. Valóban én is fontosnak tartom azt, hogy a fogyasztókat világosan tájékoztassuk, de a hatos meg, kompromisszum megfogalmazásán van javítani való, annak érdekében, hogy tisztázzuk, hogy ezt az információt nem csak a geolocation, tehát a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó korlátozásokat érinti. Ennyit szerettem volna kompromisszumokkal kapcsolatban elmondani. Köszönöm you. Um, Köszönöm. Zuber asszony, nem látom. Julia. Thank you very much. Köszönöm. Nekünk is eh, nagyon tetszik az eddig elért eredmény, valóban az előadó kiváló munkát végzett. Ideas together. Uh, I very much agree with... Uh... Egyetértek Golga úr által elmondottakkal, mi szerint az átláthatóság a licenszekkel kapcsolatban, licenszerződésekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy a fogyasztók tudják, hogy mit fogadnak el, de ez a digitális belső piac kiteljesítését nem pótolhatja. A szerzői jog reformja az kell, hogy legyen, hogy a geoblocking jelenségét szép fokozatosan megszüntessük, hiszen az egységes belső digitális piac kitérsítése ettől várható. Nyitott kérdés még, az egyik módosító indítványunk, amely az elektronikus könyvkölcsönzéssel kapcsolatban, mert az e-bookokkal, elektronikus könyvekkel kapcsolatos hogyha egy e-lending kivételt adunk, kivételt teszünk, hogyha elektronikus könyveket kölcsönözhetnének a könyvtárak, örülnénk annak, hogyha ugyanolyan feltételek mellett történne ez meg, mint a, mint a hagyományos alapú könyvek esetében, tehát a, a jogdíjbegyűjtő szervezeteknek bizonyos fajta e, pénzfizetés is bekövetkezne, ugyanakkor ebben az esetben nem kellene kikérni a jog birtokosának a jóváhagyását. hiszen egy külön portálon keresztül így a könyvtárak elektronikus könyveket tudnának kölcsönözni, és ez egyáltalán nem veszélyeztetné a meglévő elektronikus könyvkölcsönzési modelleket, csak egyszerűen lehetővé tenni a könyvtárak számára, hogy például archiválják az elektronikus könyveket, hogy ezeket más formátumon is rendelkezés elérhetővé tegyék, hogy ezeket megőrizzük a jövő generációi számára. Visszalépve a kompromisszumos módosítókra, a hármassal folytatnám, szeretnénk, hogyha világosan kiderülne, hogy a magas szintű védelem harmonizációja mindenképpen kell, hogy utaljon a kivételekre, a korlátozásokra, de a meglévő kivételeket és korlátozásokat nem kívánjuk eltörölni vagy megszüntetni, hiszen a meglévő szerzőjogi kivételek, illetve korlátozások nagyon fontos közpolitikai célokat látnak el, például a szólásszabadság védelme, vagy az oktatáshoz való jog biztosítása. Biztos vagyok benne, hogy ezen néhány apró megoldatlan kérdésben meg tudunk állapodni, és így valóban ennek a jelentésnek a belső piaci jellegét ki tudjuk majd domborítani. Elnök, szeretne még valaki valamit elmondani ezzel kapcsolatban? Nekem is lenne egy-két keresetlen szavam ezzel kapcsolatban, hisz jó magam is öt módosító indítványt nyújtottam be. Az, egy, az első kivételekkel volt kapcsolatos annak érdekében, hogy gazdaságilag és társadalmilag fontos eh, kérdésekben eh, lehet valósuljanak meg, ugyanakkor technikailag és, és, és jogilag semlegesek eh, legyenek. Hiszen a jelenlegi megfogalmazás szerintem túlságosan mm, elnagyolt. Ami a könyvtárakat illeti, értem én, az, hogy, hogy miért gondolják úgy, hogy erre szükség van, és hogy akár segíthet is. no longer commercial, commercially available, tehát kereskedelmi forgalomban már nem elérhető. Ennek a fogalmnak a meghatározása fontos, hogy egyrészt széles körül legyen a lefedettsége a tartalomnak, másrészt viszont a szerzői tulajdonjoggal rendelkezőtől nem szabad megtagadni a megfelelő jogdíj fizetést. Hiszen a szerzői jog célja fő főleg az, hogy a, a tartalom sokszínűségét garantáljuk, ezért is kell garantálni azt, hogy a jogtulajdonosok szemére a díjfizetés kötelező legyen és végrehajtható. Egyetértek azzal, hogy valóban a tartalom az fontos de a tartalom létrehozója, illetve a tartalom kiadója közötti jogegyenlőséget eh, a középutat valahogy biztosítani kell. Ami pedig a geoblocking témáját illeti, tudom, hogy ez sokak számára mennyire fontos és kényes kérdés hogyha online tartalom nem elérhető egyik tagállamban, akkor nem szabad azt eh, ellehetetlenítenünk, hogy eh, akkor a határon átnyúlva szerezik be ezt a tartalmat. A, a, a fogyasztók, a digitális világ erről szól, hát ennek nem képezhetjük mesterségesen a gátját, akadályát. Ugyanakkor fontos az, hogy ne egy negatív eh, spirálba kerüljünk, e, és egy negatív verseny e, alakuljon ki ez ügyben. Éppen ezért kisé aggaszt az ALDE 14-es módosítója, Tudom, hogy amikor az biztos Hansip biztos úr itt járt, akkor megpróbált egyértelmű különbséget tenni a között, hogy könnyen hozzáférhetővé tegyük a tartalmat, véget vessünk a geoblockingnak, és eh, anélkül, hogy mindenre erőszakkal ráhúznánk a pán-európai licenszerződés eh, szabályát, hiszen ez túlságosan megszorító lenne, túlságosan nagy terhet jelentene. Remélem, hogy a hános kompromisszumot eh, így tudjuk módosítani. Elég sokat beszéltem ahhoz, hogy közben megérkezzen az Európai Bizottság szakítő, és csodás. Akkor azt hiszem nem hiába jártattam az elmúlt hosszú percekben a számot, parancsoljon, akkor megadom önnek a szót. Thank you, Madam Chair, and apologies if I... Köszönöm szépen, elnök asszony, elnézést kérek, hogyha kicsit később értem ide. Szóltak nekünk, hogy gyorsabban haladnak, de nem gondoltuk, hogy ennyire gyorsan. Ami az IMKO szakbizottság munkáját illeti eddig a szerzői jogok témájában, az a következő, hogy ha jól értem, a munka még zajlik, kompromisszumokat keresnek, és most az IMCO ugye kiemeli azokat az elemeket, amelyek a leg közelebb állnak ugye a szívéhez, hát nyilván a szabad mozgás, a szolgáltatások szabad mozgásához kapcsolódó dolgok a fontosak, ugye a határokon átnyúló hozzáférés a tartalmakhoz, a hordozhatóság, ezt hallottam, hogy ez fontos, és segíteni kell, hogy ezeket erősíthessük, tehát hogy ne legyenek páneurópai licenszek, de mégis hozzáférhető legyen minden. Azt hiszem, hogy ezt a célt osztjuk. Szeretnénk működőképes digitális piacot látni, tartalmi a tartalmakra vonatkozóan. Ugye az árukat ez védi, mert de a szolgáltatásokat még nem, tehát szeretnénk figyelembe venni az egyes ágazatok sajátos tulajdonságait. Láttunk több kompromisszumos módosítót is már. Tulajdonképpen Érdekes pozícióba került most a szakbizottság. Ha jól értem, akkor ugye az eszmecsere az tulajdonképpen a végrehajtásról szól, a 2001-es infoszok irányelvnek a végrehajtásáról, és nem egyfajta kívánságlista, hogy mit is akar a parlament, mit szeretne, hogy a bizottság elérjen, amikor mi frissítjük a szerzőjogi szabályokat. Hát ugye tudják, hogy a bizottságban is zajlik még az eszmecsere, az alelnök, illetve a többi biztos még ezt vitatja, nem jutottak végső álláspontra arról, hogy milyen formában lenne ez a jogalkotási csomag, tehát még erről nem született döntés. Most eh, sajnos csak általánosságokban tudok fogalmazni emiatt. Hogyha vannak konkrét kérdéseik a képviselőknek a, a 2001-es irányelv végrehajtásával kapcsolatban, akkor erre e, tudunk válaszolni. A bizottság kezdeti gazdasági tanulmányokat is végzett, és így tovább. E, mondjuk az, hogy nem kiegyensúlyozott volt ennek a végrehajtása, hogy milyen határokon átnyúló hatása van ennek, és így tovább, ezzel tudunk foglalkozni. Nem megyek részletekbe, kivéve, hogyha ezt kívánják, és elnézést kérek még egyszer, hogy később értem ide. Köszönöm szépen. Akkor kérem az előadót, hogy egy két megjegyzést. Nagyon rövid leszek elnök azt, hogy megköszönöm a bizottságnak a munkát. Igen, soha nem lehet tudni, hogy itt milyen az időzítés. De elnök asszony ma kiváló munkát végzett, és gyorsan átmentünk, végig haladtunk a renden. Az fontos, hogy a kompromisszmódosítók jók legyenek, a 9-est sokan említették, ez talán előremutató, a hármas, az ötös, a hatos is, tehát szerintem van meg még időnk, a jövő héten sikerül majd elfogadható megfogalmazást elérni az elnökasszonyjal, és másokkal is meg tudjuk vitatni még az aggályokat, de szeretném mindenkinek megköszönni az együttműködést, mert nagyon hasznos volt, és tényleg bízom abban, hogy ez majd segíti a jogi szakbizottságot is, amikor ott azt az 550 módosítót valahogy megpróbálják összegyúrni kompromisszumosokba. Úgyhogy köszönöm az együttműködést, köszönöm a bizottságnak is, és elnök asszonynak is köszönöm. Nagyszerű, köszönöm szépen, akkor visszatérünk a 9-es napi rendi pontunkra, ami egy másik vélemény, a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére vonatkozó megújított konszenzus felé címet viselő uniós cselekvési terv, és megint Katrin eh, az előadója. e saját kezdeményezésű jelentés. A jogi szakbizottság elnöke Pavel Szoboda írja előadóként, és 39 módosító indítványt nyújtottak be ehhez kapcsolódóan az INKO szakbizottságban, és ebből 6 kompromisszumos módosító született egyelőre, úgyhogy akkor a kompromisszumos módosítókról szólnunk. Ketrin vissza is adom neked a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon jó lehetőség ez most arra, hogy gyorsan a módosítókról szóljak, ami a szellemi tulajdonjogok érvényesítésével foglalkozó javaslatokat illeti. Elmondtam, hogy elmegyek a belső piaci és harmonizációs hivatalba, azt hiszem, hogy még a Strasbourg előtti héten voltam, igen, hát az idő nagyon gyorsan telik ebben a parlamentben. Na mindegy, hát a lényeg az, hogy láttam ebben a hivatalban, ebben a központban, hogy mennyire egy gyakorlati ez a téma, hogy mekkora mennyiségű ez a munka, illetve hogy mennyire fontosak a szellemi tulajdonjogok, és hogy az európai gazdaságban is mekkora szerepet játszanak. Én írtam a jelentésben arról, hogy a munkahelyek, a pénzáramlás, és így tovább mennyire függnek ettől. Én mondtam a kollégáknak, hogy menjenek el és látogassanak el ide, ha valakit ez érdekel, de akár jöhetne is az Ohenből valaki, és mesél, beszámolhatna a munkájukról, mert nagyon érdekes ez. Ugye vannak képviselők, akik ellátogatnak ide, mert ezzel a témával foglalkoznak, de jó lenne, hogyha mások is értenék ennek a hivatalnak a munkáját. Na mindegy, térjünk vissza a módosítókra. Ugye hat kompromisszumos módosító született, nagyon gyümölcsöző volt a múlt heti Strasburgi ülésünk. Én tudom, hogy van egy-két módosító, amin még dolgozni kell, de még egyszer elmondhatjuk, hogy van időnk, még a jövő héten, tehát hogy a szerzői jogok esetében is elmondtuk ezt, hogy van még idő arra, hogy kiigazítsuk ezeket. A 39 összes módosítóból 6 kompromisszumot csináltunk, tehát ez szerintem ez jó. Én úgy gondolom, hogy mind a 39 nagyon segít, segítette a vitát is jó irányba terelni, és abba is segített, hogy a szöveget egy kicsit sűrítjük, ugye mindenki tudja, hogy korlátozott a szöveg mérete, és ezért fontos, hogy az IPR e jogok védelméről minden fontos aspektus be tudjunk ebben venni. A bizottság és a kollégák is elmondta a véleményét, de mondjuk a bizottság véleményét meghallgatnám én a mostani erről a hat kompromisszumos módosítóról, illetve bármilyen egyéb felvetésre is kíváncsi vagyok, hogyha vannak újabb hírek vagy frissebb információik, amelyeket átadnának a bizottságnak. Elnök asszony, köszönöm szépen, hát nem sokára nekem sietnem kell a repülőtérre, a digitális stratégiáról fogunk beszélni. Nagyon jó, hogy ezt az izlandi, norvégiai, lichtensteini és svájci kollégákkal ezt meg tudjuk vitatni, ugye tudják, hogy ők megfigyelők csak, tehát nagyon jó, hogy velük is beszélhetünk erről, és hogy nem csak delegáció utazik, hanem ugye én képviselhetem az Európai Parlamentet. Köszönöm. Mondja az elnök asszony, Róza parancsoljon. Um, the name, if you... Nos, ha megengedi, akkor az árnyék adó Szabina Ferhelye nevében szólok, hogy nem tudott eljönni a mai szakbizottsági ülésre. E-mailt küldött nekem, és ebben kérte, hogy köszönjem meg ezt a kiegyensúlyozott véleményt és a kiváló együttműködést. A néppárt szemére nagyon fontos volt kihangsúlyozni, hogy a szellemi tulajdonjogok védelme nem csak abból a szempontból elengedhetetlen, hogy a digitális egységes piac működjön, hanem fontos szerepet játszik az innováció, a kreativitás, a versenyképesség és a kulturális sokszínűség erősítésében is. És egyébként az ilyen jogsértések következményeit hangsúlyozni kell, ezekről tájékoztatni kell a fogyasztókat. És különösképpen a fiatal generációra gondolunk, akik gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy az ilyen jogsértés milyen következménnyel jár. A néppárt benyújtott még két módosítót a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatban. Világos és átlátható struktúrákra van szükség, amely a jogkezelésre vonatkozik, és alternatív vita rendezési lehetőségre is talán gondolni kellene. A múlt héten volt Stradúrban a legutóbbi Ánék előadói találkozó, és ott konszenzusra jutottunk, a frakciók konszenzusra jutottak a legfontosabb pontokon. Ez azt jelenti, hogy már bizonyos kompromisszumokat el is fogadtunk, vannak még apró változások, amelyeket eszközölni kell a kompromisszumos módosítókban, de a Szabin Ferháján véleménye az, hogy ő maga biztos abban, hogy sikerül végül megoldást találni, és Katrin Steyler kiváló munkáját köszönjük. Mindenki, a többi frakció is, és ő is nagyon jól együttműködött, és mondom még egyszer, hogy kolléganőm nagyon sajnálja, hogy nem tudott itt lenni ma velünk. Köszönöm szépen. Akkor nincs itt a szocialisták előadója? Akkor Dalton kolléga következik. Most itt mindenki mindenkit helyettesít, és mindenféle személyiségeket vált. Jaj, akkor árnyék előadó igaziból is nagyszerű. Igen, elnök asszony, köszönöm szépen. Az előző körben is eh, hasonló dolgokat mondhattam. Nagyon jó volt az együttműködés az előadó és a többi árnyék előadó között. Nagyon jó munkát végeztünk, ami minket illet. A szellemi tulajdonjogok védelme életbevágó, nem csak a kreatív iparágak esetében, persze hogy itt a legfontosabb, de hát a gyártás és egyéb ágazatok esetében is fontos. Ez is előfordul, hogy elfeledkezünk erről a vitában azért, mert ugye az előzőhöz kapcsoljuk ezt a témát. Tehát azért ezzel legyünk tisztában, hogy vannak az online és offline jogsértések között különbségek, és a között is, hogy hogyan kezeljük ezeket. Szerintem a közvélemény is másként ítéli meg ezeket. Hát gyakran előfordul, hogy az offline esetben hogy az emberek ezt gyorsabban felismerik, gyorsabban tisztában lesz, vannak a jogsértésekkel, mint az online esetekben, de hát azért a bevétel, a hiánya, a kár az ugyanaz. Úgyhogy valahogy egészében kellene ezt néznünk, és az hogy minek van még itt hatása. Például, hogyha a bizonyos tartalmak nem elérhetőek, és akkor vannak olyanok, akik megpróbálják ezeket másképpen megszerezni, és, és így tovább, mert mindegy, hát sok szempont van itt, ami a kompromisszumokat illeti, én nagyon örülök annak, hogy a bizottság cselekvési terve, a vélemény, a kompromisszumok, az tulajdonképpen most a pénzre idézőjelben összpontosít, tehát nem a, a egyszerű hétköznapi embereket akarjuk büntetni, hanem azokra kell odafigyelni, akik kereskedelmi hasznot húznak a jogsértésből a legtöbb kompromisszumos módosítóval elégedettek vagyunk. Van egy, ahol egy picit szkeptikusak vagyunk, ez pedig a díjakra vonatkozik. A szövegezésre van bajunk, az e, bekezdés eleje az ugye, hogy üdvözli a konzultációt, de a végén meg a saját következtetéseinket felajánljuk hát talán várjuk meg előbb a konzultáció eredményeit, és akkor utána nyilatkozunk arról, hogy milyen volt a konzultáció. De hát ettől, ettől, ettől ez kivéve nagyon jó a többi módosító. Thank you, Dita Sáncova. Dita Sáncova, köszönöm elnök asszony, köszönöm én is az előadónak. Nekünk is mi is nagyon elégedett vagyunk az edoszé kapcsán végzett munkával. A múlt heti árnyék előadó ülést követően úgy érezzük, hogy kompromisszumos módosítók ügyében megállapodásra tudunk jutni. Majdnem minden módosítót pozitívnak tartunk, ugyanakkor mindet azért nem tudjuk támogatni. Szeretnék egyet kiemelni, a 34-es módosító a websájtokat címkézni meg. Ezek a biztonsági címkék lehet, hogy működnek a, a, a, a fizikai termékeken, de a honlapokon biztos vagyok benne, hogy ezeknek nem sok haszna lenne az IPR cselekvési tervvel kapcsolatban azt hiszem, hogy hasonlóan gondolkodunk, úgyhogy ez ügyben jövő héten semmiféle problémát nem várok. Köszönöm. A GUE részéről már megint nincs senki. Julia Réda a zöldek nevében. A következő hozzászólónk, igen, köszönöm ismét az előadónak kompromisszumos módosítók ügyében közel állunk a megegyezéshez. Amit Doltan úr mondott, a szellemi tulajdonjog sértés hatájával kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a bizottság cselekvési terben mire koncentrál, most a szerzőjog csak egy apró kis részletét képezi ennek, az IPO Enforcement Action Plan alapvetően szabadalmak, védjegyek és más szellemi tulajdon, kereskedelmi tulajdonjog és szerzői jogsértésekkel foglalkozik elsősorban. A kompromisszumos módosítók ügyében csak a hármas problémás Számunkra a zenékre adó ülősen is felvetettük ezt, de végső megoldásra nem jutottunk ez idáig. Ez egy online fogyasztó figyelmeztető rendszert jelentene. Nem volt ez számunkra világos, hogy ez olyan, mint a baseballban, hogy három, three strikes and you're out, tehát három lehetőség van mindenkinek, aztán aztán vége. Szeretnénk, hogyha éppen ezért ezt kivennénk a kompromisszumból, de ettől tekintve alapvetően elégedettek vagyunk a kompromisszumos módosítókkal, és ezáltal a szöveg jelenlegi formájával. Az ennékrelődülésen felvetettünk még egy dolgot, ami fontos lehet mindenkinek, a 30-as számot viselő módosítóról van szó, amelyet jó magam és egyes kollégák javasoltak, mi szerint szükség van arra, hogy világos információval szolgáljanak az ügyben, hogy ki a szellemi tulajdonjog tulajdonosa. A fizikai termékek esetében vagy egy védjegy, vagy egy szerzői tulajdonjogi megjegyzés van abban mondjuk a könyv belső lapján. Ugyanakkor a digitális termékek esetében gyakran ez nem így van, hogyha mondjuk van egy kép az interneten, akkor a szerzői tulajdonjog információt teljesen külön találjuk meg. Fontos tehát úgy érezzük, hogy a metadata, metaadat fájlok sokat segíthetnének abban, hogyha valaki szeretne, akkor jogszerű használathoz szükséges engedélyt szerezzen be. Tehát itt alapvetően metaadatokról beszélünk, nem egy központi adatbázis létrehozásáról, tehát senki ne aggódjon emiatt. Köszönöm, remélem minél hamarabb sikerül majd az ügyben megállapodnunk. Mi is köszönjünk. Hivatalosan van egy EFDD frakció koordinátor vagy árnyékelőadó, azonban se híre, se hanva ezen az ülésen, úgyhogy így fordulok az Európai Bizottsághoz, van esetleg valami mondani valójuk ez ügyben. Ó, köszönöm elnök, azt mondja, tényleg csak címszavakban. Még nem láttuk. To, uh, what the various parliamentarians have said, I, I seem to see quite a lot. Uh, nagyon elégedettek vagyunk ezzel a jelentés tervezettel és a módosító indítványokkal, ezért minél kevesebbet mondok, annál jobb. Harminc négyes módosító indítvány, az a címkézés kérdése. Versenyjogi problémákat is felvethet ez, szerettem volna ezt így feldobni a képviselők számára ezért, éppen ezért ez nem mindig olyan világos megoldás. Tehát, hogyha tájékoztatjuk az embereket arról, hogy hogy szellemi tulajdonok esetében eh, hol fordulhatnak. Stiller asszony utat arra, hogy a eh, szerzőjog eh, megfigyelő központ is dolgozik esetben, és ezen, de ez újabb problémákat is felvethet hallottam valami érdekeset, lehet, hogy félreértettem, amikor valami olyasmi hangzott el, hogy a bizottság cselekvési terve minden szellemi tulajdonjog sértésre kiterjed, és alapvetően kereskedelmi szempontból vizsgálja. Igen, ez volt a célunk, hogy a kereskedelmi célú szerzői, szerzői jogsértéseket próbáljuk visszafogni. Ami pedig a KKV-kat illeti, alternatív vitarendezési megoldások, a, a, a, a választott nagyon sokat segíthet nekik, már csak azért is, mert elretentő lehet a kkv számára sokszor a, a bírósági eljárás költsége. Köszönjük ezt Bergsabán úr az Európai Bizottság nevében, valóban Fontos, hogy, hogy ne legyenek átfedések, ne legyen szükségtelen legyenek szükségtelen szabályok, ugyanakkor azt is világosan meg tudjuk állapítani, hogy ha valóban szerzői jogsértésre kerül sor. És röviden viszont Catherine-nek zászóra a szót. Köszönöm elnök asszony, köszönöm az árnyék előadóknak, a kollégáknak. The Commission touched on a point point about SMEs and, and, and a kis és középvállalkozások szempontjait is fontos érvényesíti, de azt hiszem, hogy ez jól látszik a szövegből. Néhány napon belül remélhetően már meg lesz a hat kompromisszumos módosító. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést, nagyon fontos ez a téma. Azt hiszem, hogyha elmélyedünk benne, akkor rögtön felismerjük, hogy nem csak a saját választókerületünk számára fontos ez rájövünk, hanem az egész Európai Unió számára, és rájövünk arra is, hogy milyen méreteket ölt ez, mekkora jelentőségű. Én is felismertem ezt, hogy nagyon fontos, hogy ezek a végrehajtási intézkedések meg legyenek, a jó gyakorlatokat megosszák, és megtegyünk minden tőlünk telhetőt annak érdekében, hogy az úgynevezett follow the money megközelítést kövessük, tehát hogy aki kereskedelmi hasznot húz a jogsértésből, azt büntessük leginkább. Köszönöm a kollégák megjegyzéseit, és a jövő héten találkozunk a szavazáson. Köszönöm. Bocsánat, köszönöm. Na, hogy... And that concludes today's meeting. Ezzel akkor lezárom a mai ülést. Holnap 9 órakor folytatjuk a munkát a következő napi rendi ponttal. A TTIP-pel biztos vagyok benne, hogy azt a napi rendi pontot nem fogjuk tudni <laughs> időben befejezni. Köszönöm.